Bonjour. Jó napot kívánok! Az elnök és az alelnökök eh, hiányoznak, én korelnökként fogom elkezdeni elnökölni az ülést, és angolul fogom csinálni. Először is elfogadjuk a napirendet. Van-e ehhez hozzáfűzni való? Nincsen akkor amennyiben nincs hozzáfűzni valójuk, akkor elfogadjuk eh, a ö, eh, napirendet. Na most akkor az elnöki bejelentések eh, következnek. Az LKB e bejelentése alapján, amely a monetáris párbeszédre vonatkozik, és a PSAB meghallgatással kapcsolatos. Kérem, legyenek tudatában annak, hogy 2 óra 30-kor kezdünk július 8-án, ezt a kérést azért intézték hozzánk, hogy Mario Draghi később a nap későbbi részében, tehát délután, később délután részt vehessen a, az eurócsoport ülésén. Van még egy másik bejelentésem a politikai trialógussal kapcsolatban, amely a piaci visszaélések témájában csütörtökön zajlott. Komoly előrehadást értünk el, és a politikai megállapodás elérhető közelségbe került. Néhány téma maradt még, további technikai jellegű munkára van szükség, és ezt követheti az elvi megállapodás. Amennyiben ezekkel kapcsolatban nincs, és úgy látom, hogy nincs hozzá fűzni valójuk, akkor megyünk tovább a napirend alapján. Az EKB éves jelentése következik Gianni Pitella úr részéről. Van egy jelentés tervezetünk. Itt van Pitella úr? Öné a szó, Pitella úr. Grazie, signora Presidente, complimenti per la sua presidenza. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ön az elnök ma. Hölgyeim és uraim, a 2012-es eh, év eléggé súlyos év volt az euróvizet számára. 06 a csökkent a GDP, és eh, a munkanélküliségi ráta 12%-os határértéket közelített meg. Ezen eh, súlyos feltételek mellett a piacok idegesen reagáltak, és részben a gyengébb országok számára nem tartható kamatlábok jöttek létre az LKB, jól lépett fel, jobban lépett fel, jobban, mint eh, ahogy azt számos kormányfő vagy államfő hangoztatja. 2012. júniusában arról döntöttek, hogy csökkentik a kamatlábakat annak érdekében, hogy a valós gazdaságot jobban lehessen élénkíteni, és a különböző támogatások és újabb lélegzethez jutották a piacokat. Azonban ez sokáig nem tartott, mert a monetáris ö, ö, politika nem ö, volt ö, állandó. A, most bevezették az államkötvények eh, felvásárlásra vonatkozó programot, ez 2012-ben egy fordulatot jelentett, mert ezáltal a piacok elvárásait stabilizálni lehetett. Ugyanakkor ez nem elegendő, és a válság minden egyes pillanatban újra megkezdődhet, és eh, ezt már láthatjuk a kamatlábok alakulása miatt is az államkötvények tekintetében. Ezeket láttuk az elmúlt napokban. A vulkán szélén vagyunk, egyre inkább úgy tűnik, hogy ez ki fog törni, és úgy gondolom, hogy fennáll a veszélye annak, hogy hogy egyre inkább ideológiai ideológiailag hajtják végre a megszólításokat, viszont ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a helyzetből, bizonyos dolgokat kell megtennünk monetáris szinten. Újra kell konfigurálni eh, ezt a programot annak érdekében, hogy eh, hogy ne vegyék az érsemet természetesnek, ehhez bizonyos feltételek kellenek, ezt kötni kell bizonyos feltételekhez. Olyan döntő az a javaslat, amivel szeretnék élni, ugyanis itt nem egy adósságválsággal állunk szemben az euróvezetben, hanem az a válság, hogy nincs kereslet nem szabad az, hogy még tovább bajon ez a keresletválság a gyengébb országokban, mert különben nem tudjuk leküzdeni a válságot. Az ONT programmal kapcsolatban hogyha a kereslet csökken, akkor ez negatívan hat ki az adósságra, és így a deficitre is. Ezért az ONT programokat eh, a, el kell különíteni a megszorító politikától, a jelenlegi formájában ez a program nem fenntartható. Nem véletlen az, hogy eh, ez dáig egyetlen egy, program, egyetlen egy tagállam sem csatlakozott ez a programhoz, mert ez nem fenntartható. Másik aspektus az annak a szükségessége, hogy el kell érni azt, hogy a légviritás eh, az megjelenjen a gazdaságban és ehhez új ösztönzésre van szükség, meg kell akadályozni azt, hogy a bankok parkoltassák pénzüket az LKB-nál. Tehát aki kapnak az LKB-tól pénzt, majd ezt ismételten az LKB-nál fetetik be, és így ezt a pénzt nem fogják ott alkalmazni, ahol erre szükség lenne, vagyis a reálgazdaságban. Az LKB-nak jobban kell ügyelnie a súlyos feltételekre, amelyek Európában uralkodnak. Gondolok itt arra, hogy nagy a munkanélküliség és a szociális egyenlőtlenség. Át kell törni a tabukat, és a szerződés szerint kell eljárni. El kell gondolkodni azon is, hogy az LKB bizonyos fajta biztosítékokkal ellátott papírokat vásároljon fel, úgy gondolom, hogy az asset-backed securities, ezek azonban lehetséges, hogy újabb buborékokat eredményeznek majd. Az európai banki rendszer sérülékeny, és ez veszélyt jelent az euró övezet szempontjából is, és ezért bátran kell tovább haladni a banki unió útján. Az Európai Parlament és a szabadságunk 2012-ben lefektette az alapjait az egységes mechanizmusnak, amit az LKB e fog majd vezetni. Az LKB e számos bankot felügyel az euróvezetben, ez nagy befolyást ad a banknak. Természetesen ezt a befolyást össze kell kötni átláthatósággal és nagyobb felelősséggel is. Az egységes felügyeti rendszerről szóló rendelet, amely nem sokára elfogadásra kerül, ez már élvezi a parlament támogatását, és a parlamentnek beleszólása van a mechanizmus vezetőinek kinevezésével kapcsolatban, és ezzel el lehet kerülni az érdekellentétet. Az intézményközi megállapodásról is tárgyalnak az Európai Parlament és az EKB között jelenleg, és ezáltal az LKB e felültanácsának jegyzőkönyveit is kör le lehetne adni. Az LKB e 2012-ben tovább erősödött, viszont további lehetőséget lehetne még adni a további erősödésre, viszont ehhez nagyobb átláthatóságra és felelősségre lenne szükség. Mi az Európai Parlamentet képviseljük itt, az európai polgárokat képviseljük itt az Európai Parlamentben, és az állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy tudják, hogy eh, hogyan születnek ezek a döntések. Euh, euh, Köszönöm Emlékszem, a, ugye itt a 2012-es éves jelentésről van szó, tehát eh, a bankunióról még eh, eh, nincsen szó, más jelentésben lehet a bankunióról beszélni, majd megadom Gál Pelc asszonynak a szót, aki az árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját és rögtön meg is szeretném azt a keretet határozni amiben az ekb ről szóló jelentést én el tudom képzelni. az első pont amit szeretnék általánosságban szögezni hogy nagyon fontos hogyha az ekb jelentésről van szó akkor az ő feladatai és megközeltése nézőpontjából nézzük ezt a jelentést és eszerint tárgyaljuk ebből a szempontból fontos hogy rögztsük és helyén kezeljük hogy mi az ekb feladata. helyénvalónak tartom és jónak is a felsorolást mármint a tekintetben hogy az ekb t elhelyezi egy gazdasági térben hogy ott milyen gazdasági növekedésről munkanélküliségről és egyéb statisztikai makrogazdasági adatokról beszélünk ugyanakkor azt is fontosnak tartom kiemelni hogy semmiféle korreláció nincs a felsorolt tényezők és az ekb munkája között. Okay a részletes véleményem jónak tartom a struktúráját a, jelentésnek jónak tartom hogy a monetáris politikát árfolyampolitikát és érinti a bankuniót és intézményi kérdéseket is. E, azt szeretném hangsúlyozni hogy a monetáris politikai megközeltésnél is a legfontosabb az hogy ha egyetértünk márpedig úgy vélem egyetértünk a kamatláb csökkentéssel akkor azt jó döntésként eh, kiemeljük és ezzel kezdjük a monetáris politika értékelését kérdőjelesnek vélem és eh, nem teljesen látom még nyilván erre majd a shadow meetingek lehetőséget adnak hogy hogyan szeretné a jelentéstevő a támogatást élvező intézmények elkötelezettségét növelni a kkv és a háztartások irányában mert ez, közvetlenül nem lehetséges. nem értek azzal a megközeltéssel egyet hogy szükségtelennek tartja a végleges értékpapr adásvételi műveletek által teremtett likviditásnak a teljes sterilizálását ezen pontokhoz az five től ten ig terjedő pontokhoz egyébként módostókat is fogok illeszteni. amit érdekesnek és jónak is tartok hogy kimondja a jelentés hogy az ekb által a válság kezdete óta alkalmazott monetáris politikai eszköztár eh, több tekintetben elérte a korlátait ezért célszerű az ekb nak újabb lehetőségek eszköztár lehetőségek után kutatni és ennek a bevonását természetesen az ő keretein belül eh, vizsgálni én nem tartom szükségesnek az akb alapszabályának a felülvizsgálatát sem az árstabilitás sem a teljes foglalkoztatás eh, célkitűzések eh, tekintetében ezt a teljes foglalkoztatás megközeltést egyébként elég eh, kérdőjelesnek is érzem az ekb jelentésével kapcsolatban. egyetértek azzal hogy a monetáris politikai iránytásnak demokratikusnak kell lenni és azzal is egyetértek hogy az ekb függetlensége nem lehet ok az elszámoltathatóság eh, hiányára. az árfolyampolitikai részt azt eh, alapvetően jónak tartom támogatom is a pontjait hiszen maga az árfolyam és annak az értéke sőt a változása is egy rendkvül fontos gazdasági változó lehet ami a versenyképességet és a gazdasági növekedést is rövid távon e, befolyásolni tudja és akár e, egy túlértékelés felértékelés esetén negatv hatással lehet az euróövezetre is a bankunió viszonylatában e, elég hangsúlyos a jelentés e, e tekintetben egyetértek a valódi bankunió létrehozásának szükségességével azzal is hogy ez még egy törékeny kérdés nagyon fontos hogy szinkronban legyen a már tárgyalt bankuniós témánkkal minden pontjában az ott elfogadottakkal és eh, vannak még nyitott kérdések amelyeket megemlthetünk ebben a jelentésben is de még egyszer mondom összhangban az általunk már eh, tárgyalt eh, részekkel. ami a legnagyobb hiányossága nem a jelentésnek hanem magának az ekb éves jelentésnek a two thousand and twelve es évről és ezt most szeretném hangsúlyozni és az ekb felé cmezni sajnos ez a jelentés soha nem tér ki most már második alkalommal tudom azt mondani nem veszi figyelembe a parlament munkáját a parlament kéréseit a parlament megállaptásait amik a szerkezetre vonatkoznak amik az előző jelentésben megfogalmazottak e tekintetben. úgy érzem hogy sokszor egymás segtése helyett munkájának segtése helyett úgy tűnik hogy egymást akadályozzuk a munkában mi beszélünk valamiről az ekb jelentés kapcsán holott az a következő évben nem jelenik meg sajnálatos módon a jelentésben. összességében az elkészült riportot szerkezetileg megközeltésben jónak tartom és lesznek módostóim amivel szeretném kiegészteni ezt a riportot. köszönöm a raportőrnek a munkáját. Merci, euh, madame. Köszönöm szépen. És most pedig Nitz Tovács úrnak adom meg a szót, de azt hiszem, hogy ő nincs itt. Nem tudom, hogy az ALDE részéről van-e valaki, aki helyettesíteni kívánja. Úgy látom, hogy nem. Akkor a zöldek következnek. Ah, là. Présidente, ah. c'est avec grand plaisir que je, je rem... Euh, qui remplace Madame Jolie en fait, pour être tout à fait correct aki Zsoli asszonyt helyettesíti. Sajnos nagy hátrányomra helyettesítem Zsoli asszony, de azért megpróbálom a legjobbat nyújtani. Hát igen, a nemek esélyegyenlőségéről van szó, véghozzá tükörből nézve. Na de nézzük, mit is tehetek az ügy érdekében. Köszönjük szépen Pitele úrnak ezt a jelentést. Egy-két gondolatra szeretnék kitérni, amelyel kapcsolatban megjegyzésekkel élnénk. Először is nézzük. Az LKB e ugye egy központi bank, de nem lehet figyelemben kívül hagyni, hogy egyéb feladatokkal is felruházzuk, például felügyeleti feladatokkal, illetve azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy élénk viták folynak jelenleg a két intézmény között, a demokratikus ellenőrzés, kellő mértékű ellenőrzés kialakítása érdekében, és szerintem fontos az LKB éves jelentésére is utalni, és talán ez az LKB és a parlament között a legkérdésesebb ügy. Az el, ez volt az első megjegyzésem. A második az EKB részét képez ugye a trojkának, amely rendkívül fontos szerepet tölt be a gazdasági politikában az EU-ban. Az EKB szerepe ebben a tekintetben is egy kicsit furcsa, hiszen meghaladja a monetáris politika területét, és ugye a monetáris politika tekintetében független az LKB, e ami pedig a trojkát illeti, az EKB hozzájárul az intézkedések foganatosításához, és ugye ennek vannak monetáris vonatkozásai is. ezre utalni kell, illetve arra is, hogy nyitott az, nyílt ellentmondás a trojka tagjai között. Azt is tudjuk, hogy Görögország nem strukturálta át a politikáját 2010 után, illetve látjuk, hogy milyen ellenállásba ütközünk, és szerintem ebben a tekintetben is mindenképpen fontos, hogy ezt megemlítsük. Aztán harmadik megjegyzésem, ami az adásvételi műveleteket illeti, az OMT-ket, itt is esetleg bizonyos kiegészítésekkel kellene élni. Gondolok itt például azokra a tagállamokra, akik támogatási programot kívánnak létrehozni. Ezen kívül, ami az írhelyzetet illeti, erről is beszélnünk kell, illetve az LKB következő lépéseiről. Ami az Emergency Liquidity Assistance-t illeti, itt nagyon fontos az átláthatóság, de valószínű ennél tovább kell lépnünk, és arra kell kötelezni az EKB-t, hogy az intézményeket sorolja föl országunként, illetve a kamatlábakat is, amelyek ezekhez a hitelekhez kapcsolódnak. Ami pedig még az átláthatóságot illeti, itt nagyobb pontossággal kell megközelíteni ezt a kérdést. Gondolok itt konkrétan az értékpapírokra, amelyeket ugye az intézmények garanciaként letétben helyeznek, és itt a különböző eszköz kategóriákat meg kell határozni, és így azt is tudnunk kell, hogy az LKB ezt hogyan, ezeket hogyan értékeli. Valamint, ami a netto pénzügyi eszközöket illeti, a, a megállapodásokat az LKB, illetve a nemzeti bankok között, itt is különböző kategóriákról beszélünk, vannak a, be, ide tartoznak az államkötvények is, minden nemzeti központi bank az engedélyét az LKB-tól kapja. Aztán ezen kívül oda kell figyelni arra is, hogy az EKB hogyan mozdíthatja elő a reálgazdaság finanszírozását, illetve a KKV-k támogatását. Amennyiben Évának nem lesz ideje arra, hogy foglalkozon ezzel az anyaggal, a továbbiakban is én fogok majd hozzászólni ehhez a kérdéshez. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Epling úr kapja meg a szót az LCR e részéről. Um, thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Pitella úrnak a jelentés tervezetéért, amely kicsit tovább annál, ami elfogadható számunkra, a frakciónk számára. Az LTR-ok tekintetében ezt, ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az OMT-hez is kemény feltételeket kell kapni, és úgy gondolja, hogy nem szükséges az, hogy az OMT teljes mértékben sterilizálják, és hogy azt javasolja, hogy az a likviditást folyósítsanak, és mindez abba, mut, abba az irány mutat, hogy a szocialisták szerint a pénznyomása a megoldás. De úgy gondolom, hogy ők a saját érdekükben akarják ezt megtenni, hogy, és nem pedig a gazdaság mentésére. Ez azonban nem jár értékteremtéssel. Ez igazából olcsó pénzt való függés, és nem a strukturális megoldás. Egészen véletlenül ezen a hétvégén kritizálták pontosan ezt a megközelítést, amelyel az államok elhalaszthatják a strukturális reformokat. Hadd idézzek, elnök asszony, ebből a hétvégi jelentésből, a Bank of Settlement jelentéséből egyértelművé válik az, hogy a központi bankok nem tehetik nem tettnek meg bármit azért, hogy visszatérjenek a lassan felüldő gazdaságokhoz. És az alacsony kamatlábok, illetve a nem általános gazdasági politikahoz vezetett, hogy ez elhalasztották ezáltal a reformokat, ami szükséglet lett volna a pénzügyi rendszerben. Elnök asszony összességében én úgy gondolom, hogy kritikusnak kell lennünk, és sokkal inkább realistábbnak kell lennünk ebben a vitában, és ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és pontosan ezért be fogok nyújtani módosítókat, és remélem, hogy sikerül majd együtt működnünk, mégpedig úgy, hogy kompromisszokat tudunk létrehozni konstruktív szellemben. Nem lesz könnyű, de mindenképpen erőfeszítéseket kell tenni. Úgy látom, hogy nincs több Nincs több árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Epping úr megjegyzésére reagálnék. Nem tudom, hogy a, az Egyesült Királyság banká, bankjával kapcsolatban ugyanilyen kritikát fogalmazna-e meg. és tulajdonképpen minden olyan műveletet megtesz, amelyet ön elutasít. Alacsony kamatlábakat tart fent, és ahogyan Pite úr hangsúlyozta, az EKB ugye úgy tartja, hogy a kamatlábak viszonylag alacsonyan vannak, és ennek megfelelően betölti a szerepét. Pitella úr jelentésére visszatérve, Igen, úgy gondolom, hogy bizonyos kritikák elhangzottak, és ez alapján nekünk is bizonyos kérdéseket fel kell tennünk az LKB-nak a monetáris párbeszéd kapcsán. Pitele úrnak igaza van abban, hogy a hangsúlyt a demokrácia deficitre hangs, teszi a monetáris kérdésekben, ami az államadóság felvásárlását illeti, itt ugye mindannyian hangsúlyoztuk azt, hogy az LKB a görög és portugál hitelekért, hiteleket felvásárolja, illetve Draghi úr ezt jóvá hagyta, nagyon fontos tehát, hogy erre valóban odafigyeljünk. Ezen kívül az LKB a magánszektorba pénzeket tesz, és ezzel a hitelességét növeli. illetve lehetővé teszi a magánbankok számára további spekulálást, és ezért mindenképpen a politikáját meg kell kérdőjelezni az LKB-nak. És végül, ami a valuta kérdéseket illeti, hiányzik a vita európai szinten. Azt látjuk, hogy bizonyos országok próbálnak megfelelő lépéseket tenni egy erős euró vagy egy erős dollárral szemben. És azt is látjuk, hogy az erős valuta segítségével megpróbálják megvédeni a betéteket. Más országoknak viszont gyengébb valutára lenne szüksége, és így ellenállhatnának az éles versenynek, azonban ez a vita nem zajlott rá az EKB keretein belül, és ez normális, hiszen nem ez a feladata, de az ECOFIN tanácsában beszélni kellene erről, hiszen ők határozzák meg a valutárfolyammal kapcsolatos politikát, és az ECOFIN tanácsnak kellene az EKB-től azt kérnie, hogy megfelelő eszközöket léptesen életbe annak érdekében, hogy megfelelően alakuljon az árfolyam politika. Tehát azt hiszem, hogy Pitala úr nagyon is helyesen jár el a jelentésében elnökasszony. Hogyha nekem is felszólalási jogom lenne, akkor föltennem a kérdést, hogy a függetlenség és a demokrácia hogyan kapcsolódik egymáshoz, de most Erlangen úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony meghallgattam Pitella, hozzá, Pitella kollega hozzá szólását. Szerintem sok jó dolog van ebben a jelentésben, amit támogatni tudunk, viszont vannak olyan dolgok is, amiket nem lehet elfogadni, és amelyekkel kapcsolatban már évek óta harcolunk. Például a tízes pont úgy néz ki, hogyha át kellene dolgozni az LKB szabályzatát. Itt nem csak a szabályzatról van szó, hogy alapvető kérdésről van szó, vagy pedig arról, hogy mi lesz a helyes pénzpolitika jövőben. Ezzel kapcsolatban már évtizedek óta viták vannak, még az euró bevezetése előtt voltak erről viták, és ehhez az kell, hogy a szerződéseket alapvetően megváltoztassák. Tehát nem csak javaslatokról van szó, tehát ez egy konvent feladata lehetne, amit már több helyen követeltek egyébként. Tehát ezt a, ezt a tíze, tízes pontot nem igazán tudnám elfogadni, azért, mert ez elhalad, elhalad a tények mellett, és szerintem jó lenne, hogyha az Európai Parlament tartaná magát a megfelelő szabályokhoz. 12-es pontot szeretném megelmíteni. Itt arra kérik az LKB-t, hogy a megszólító politika negatív hatásait jobban vegyék figyelembe. Az LKB nem folytat megszorító intézkedéseket, hanem a tagállamok teszik ezt. Tehát ismételten egy helytelen állításról van szó. Az LKB nem felelős azért, hogy túlságos módon eladósodtak, ezt nem is megszüntetni, ezt itt csak segítséget tud nyújtani. És amikor azt látom, hogy a Bázeli Fizetéskiegyenlítési Bank éves jelentésében, amely a 19 vezető LKB-t, 19 vezető központi bankot tömöríti, ott azt írják ebben a jelentésben, hogy az olcsó pénz jobb, könnyebbé teszi azt, hogy pénzt vegyenek fel, és ne pedig spóroljanak. Az alacsony, és a következő részben, ebben a jelentésben beszélnek az alacsony kamatlábokról, amelyek ahhoz vezetnek, hogy ez ártorzuláshoz, pénzügyi egyenlőtlenség alakul ki a pénzpiacokon. Az amerikai Fed Pont ezért már új módszert alkalmaz, ez nem tetszik a spekulánsoknak. 9,6 milliárd euró államadóság van Európában, 12,8 milliárd a eh, GDP, és ezért nem lehet mindenért eh, az LKV-t felelőssé tenni. Az elnök már utalt eh, arra, hogy a bankunió még nem zárult le, ez még nem jött létre, ez nem lehet a 2012-es jelentés tárgya, mert akkoriban a döntés még nem született meg. De hogyha erre kitérünk, ez persze lehet, de akkor a jövőre kell gondolni, de akkor ezt helyén kell értékelni. Pitella kollega azt írta a jelentésben, hogy bátor lépés a bankunió irányába az, hogy az LKB e felügyeli a bankokat, viszont csak bizonyos mérték felett kerülnek a bankok LKB e felügyelet alá. Itt azonban vannak jogi agályok a teljes banki felügyelet LKB-re e való átruházásával kapcsolatban. Németországban például itt a Német Alkotmánybíróság dönt, és itt az EKB egy meghallgatáson azt mondta, hogy korlátozni akarják majd a korlátlan pénz folyósítást, és az államkötvények kapcsán pedig az a cél, hogy a bankokat és az államokat egymástól elválaszták azért, hogy ezeket a masszív, olcsó pénzeket nem, hogy ne érjék el, hanem ezzel ellen küzdjenek. Hiszen a krízisben lévő országok 1%-ában kaptak LKB eh, pénzt, és ebből 6%-ban állami kötvényt vettek. Nagyobb lett ezáltal a függőség, nem, hogy kisebb lett volna. És eh, a, a eh, Settlement Bank azt mondja, hogy még mindig nulla az állami kötvények kockázata, tehát mindenképpen kritikusan kell felsorolnunk a pontokat, és majd az LKB-val folytatott párbeszélés kapcsán ezt fel kell vetni. Nem kell itt egyfajta listát elfogadnunk a LKB jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm, többen nem kértek szót. Van-e még valaki? Ha tényleg nincs, akkor megadom a szót a raportőrnek, öné a szó, Pitella úr. Köszönöm, eh, és köszönöm a kollégáknak is akik kommentálták és kritizálták is a jelentést. Köszönöm a megbeszélést, illetve azt, hogy kitértek egyes vitatott témákra. Nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen a megközelítésünk. Vannak olyan kérdések, amelyekre nagyon odafigyelek, például hogyan lehet azt elérni, hogy az LKB-tól a pénzek ténylegesen eljussanak a cégekhez, illetve a családokhoz. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog kell, hogy legyen. Aztán Eh, ami a, az árfolyamokat illeti, erről a tavaly nem volt szó. Ugyanakkor eh, én nagyon szívesen meghallgatom mindenkinek a véleményét, eh, talán sikerül közös álláspontot kialakítanunk. Az EKB tavaly nagyon fontos intézményes szereplővé lépett elő, és ezzel kapcsolatban ezzel a jelentéssel kapcsolatban pont az EKB fontossága miatt a parlamentnek valami fajta közös álláspontra kell jutnia. Meghallgattam tehát a kollégákat, most jönnek a módosító indítványok, amennyiben előtte velem beszélni szeretnének, ahhoz is rendelkezésre állok. Köszönöm. Tehát ez volt az első eszmecsere, mondja az elnök a nap a módosítók benyújtásának határideje július 10-e. Ezeket a módosítókat szeptember 23-án fogjuk megbeszélni. A bizottsági szavazás itt az ECOM-ban november 4-én vagy 5-én lesz, és a jelentés az előzetes szervek, előzetes tervek szerint a decemberi plenárisra kerül, el tudják-e fogadni ezt a menetrendet, akkor tehát a módosítók benyújtásának határideje július 10-e. Jön a következő napi rendi pont, Burkhardt úr jelentése, Burkhardt Balc jelentése, az euró Lettország általi 2014. január 1 bevezetése témában. Most a módosítások megvitatása következik, majd utána szavazunk is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a módosítókért, amit benyújtottak. Összességében 22 módosító érkezett, és eh, ezt is el kell mondani, hogy ez egy eh, nagyon rövid határidő volt, 24 óra állt rendelkezésre, de a kollégáknak így is sikerült benyújtaniuk módosítót. Ebből az alkalomból szeretnék arra rámutatni, hogy elég szoros volt az ütemterv ezen jelentéssel kapcsolatban, és csak a mai napot láttuk lehetségesnek arra, hogy megtartsuk a vitát, illetve hogy megtartsuk a szavazást is ezzel a témával kapcsolatban. Tudják, hogy ö, nagyon kemény volt tehát az ütemterv. Szeretnék szeretném azt is elmondani, hogy örömmel szolgált az, hogy egyetlen egy módosító sem lógott ki a sorból, vagy talán mégiscsak egy, Werner, mégiscsak van egy ilyen, amely pozitívabb hozzáállást tanúsított, és ezért szeretnék köszönetet mondani az elmúlt hetek konstruktív vitáiért az árnyék jelentéstevőknek. Az elnyék jelentéstevőkkel arról döntöttünk, hogy néhány módosítót összekapcsolunk, mert szerintünk ezek ugyanabban az irányba haladtak. Ennek során nem volt igazából nagy nehézség, és úgy gondolom, hogy így egy jó, pozitív eredményt tudtunk elérni. Hét kompromisszum jött így létre. Volt néhány olyan kiigazítás, amit a módosítókban javasoltak, ezeket át is vettük, például az A, B E és F kompromisszuma vannak összefoglalva. A C és G kompromisszumok kiterjesztik azt a pontot, bizonyos pontokat a jelentésben, és a, úgy, ahogy azt a múlt heti eszmecsere során is e, e, kérték, az energiafüggőség kérdését, illetve az ára kérdését is felvettük egy kompromisszumba, ez pedig a D kompromisszumban található. Ezen kívül egyértelműen döntöttünk arról, hogy bizonyos témákat nem hozunk szóba ebben a jelentésben. Itt csak is Lettország csatlakozásáról van szó az eurózónához, és más témák ezért itt nem helyén valóak. A legutóbbi elnyékjelentéstevő találkozónkon csütörtökön arról döntöttünk, hogy a bizottságtól azt követeljük, hogy gondolják át, illetve a konvergencia a konvergencia kritériumokat, de ez szerintünk, ez a követelés nem tartozik ebbe a jelentésben. Szerintünk ez a kritika sokkal inkább az észtországi konvergencia jelentéshez passzolt volna két évvel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy a konvergencia kritériumok valóban kiigazításra szorulnak majd, viszont egy ilyenfajta követelést a megfelelő keretekben kell megtenni. Pontosan ezért üdvözölném azt, hogyha ezt a, godon, ezt a gondolatot itt a szakbizottság körében is elfogadnák. Elnök asszony végezetül engedje meg, hogy elmondjam azt, hogy a jelentés pozitív üzenetét szeretük volna megtartani, és szerintem ez sikerült is nekünk. a módosítók be, megerősítettek engem abban, hogy Lettország lehet a következő tagja az eurózónának. Elnök, köszönöm szépen a készülnek. most pedig megadom a szót az elnyék jelentéstevőknek, a szocialista frakció nevében Kutasz úr. Thank you, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakciónk nevében én is azt mondhatom, hogy semmilyen problémát nem látok a szavazati listával, és ahogy a múltkor elmondtam, pozitívan fogunk szavazni Lettország eurózónához való csatlakozása mellett. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő megoldást talált a politikai kérdésekre. A mi frakciónk ugyanezt a célt próbálta elélni a módosítókkal. Gondolok itt a bankunió megvalósítására, az EMU-hoz való csatlakozásra és így tovább. Szerintem egy kezdeti jelentés nagyon jó ötlet lehet. Talán nem most van erre a megfelelő pillanat, nem most kell ezekről a kérdésekről beszélni, de erre a két kérdésre külön egy saját kezdeményezésű jelentés lenne a megoldás ezt támogatnánk, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani minden képviselőnek, aki módosítót nyújtott be ehhez a jelentéshez, és ahogyan elmondtam, támogatni fogjuk Lettország eurózónához való csatlakozását. Elnök, köszönöm szépen! Klinc úr, a liberális, liberálisoktól az árnyékjelentéstevő nem látom, nem tudom, hogy valaki helyettesíti, úgy látom, hogy nem. Akkor a zöldek részéről Vesze úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden hadd mondjam el Bász úrnak, hogy elégedettek vagyunk, hiszen nagyon nyitott nyugodtan gondolkodik ebben a jelentésben, és nem látunk különösebb nagyobb politikai problémát az anyaggal kapcsolatban. És ebben a szellemiségben ugye meghallgattam a szocialista kolléga hozzászólását, gondolok itt a konvergencia kritériumokra, illetve a helyzet változására, amely kapcsán ugye módosítót fognak benyújtatni, és örülök annak, hogy erről majd beszélni fogunk a bizottságban, illetve egy kezdeményezési jelentés kapcsán ez megtárgyalásra kerül. Igen, valóban ez egy érdekes és jó kerete lehet ennek a vitának. Hogyha ez megvalósul, akkor visszavonjuk a mi módosítónkat, a 8-ast és a 9-est. Ezen kívül a 18-as módosítót azonban megtartanánk. Meghallgattuk ugye az érveiket, itt a, az adózási rendszerről van szó, gondolok itt a vállalkozásokra, illetve az ezzel kapcsolatos félelmekre ön nem szeretné, hogyha ebben a jelenlegi keretben ez megjelenne, bár ugye nagyjából egyetért a véleményünkkel, de a mi véleményünk az, hogy jobb lenne, hogyha erre odafigyelnénk, és ez a dimenzió is benne lenne az Európai Parlament állásfoglalásában. Mindemellett azt mondhatom, hogy mi is mellette szavazunk majd ennek a jelentésnek. Köszönöm. Mondja az elnök. Ami a 9-es módosítót életi, mi is az álláspontjuk, úgy nem volt egyértelmű beszél, de igen, igen, igen, elmondtam. Ezt visszavonjuk, visszavonjuk, tehát a 8-ast és a 9-est is visszavonjuk. Rendben, köszönöm szépen, mondja az elnök, és mikrofon nélkül folytatja. Az ECR részéről nézzük. Strejcek úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Zéle úr az árnyék jelentéstevünk, de sajnos nem tudott részt venni a mai ülésen, ezért engem kért meg, hogy helyettesítsem. Nem fogok szóban hozzászólni a vitához, hanem inkább felolvasnám az ő álláspontját, és hangsúlyozom, hogy nem a saját véleményemet mondom, hanem a Zéla úr véleményét. Zéla úr az ECR árnyékjelentéstevője köszönetet mond Pálc úrnak a kiegyensúlyozott és jó jelentésért, amely nagy jelentőséggel bír, hiszen egyrészt azt mutatja, hogy az Európai Parlament támogatja a Lettország e, eurózónához való csatlakozását, illetve a országot bizalmáról tanúsítja, elismeri az erőfeszítéseit, és ezt jutalmazni kívánja, azonban a parlament egyértelműen kimondta, hogy van még elvégzendő házi feladat, például a szegénység csökkentése terén, illetve az egyenlőség javítása, az energiahatékonyság javítása és a diverzifikálás területén, valamint az euró bevezetésével kapcsolatos kommunikáció, a bankfelügyelet, a nem rezidensek betétjeit illető problémával kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket a lett kormánynak meg kell vizsgálnia, méghozzá azonnali hatája, mondja Zíle úr. Köszönöm szépen. Oh, pardon. Akkor megismétlem, mert mikrofon nélkül beszéltem eddig. E, nem jelentkeztek előre, de mégis Kerinc úr szót kér. Köszönöm. Megpróbálok röviden hozzászólni, és e, a hét e, kompromisszumos módosítóhoz szólnék hozzá. Szerintem ezek jól átgondoltak és figyelembe veszik a különböző módosítóknak a szellemiségét, sőt a szövegét is. Tehát gratulálok ehhez a munkához, és a támogatásomról biztosítom. Balc úr, szeretne még szólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából többet nem is kell már hozzáfűznöm, maga a vita önmagáért beszél. Úgy gondolom, hogy tényleg szeretném ezt hangsúlyozni most, hogy közösen hoztunk létre ezt a jelentést, és amellett vagyok, hogy itt a szakbizottságban azt javasoljuk majd a plénumnak, hogy támogassuk Lettország csatlakozását az eurozónához, és ezért ennyiben is szeretném hagyni a hozzászólásomat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szerencséje van, tisztelt jelentéskészítő úr, mindenki józanul gondolkodott, ez nem mindig van így. Most akkor rátérhetünk a szavazásra de szeretnék először egy szavazólistát kapni, hogy tudjam, mit kell csinálnom. Paraît qu'il y a encore un point à l'ordre du jour avant euh, le rapport. Hát a most euh, a szavazást írja elő. Olvassák el a módosítókat, E, addig, amíg, ha még nem tudták volna, még egy napi rendi pont van a szavazás előtt, Gigold úr napi rendi pontja, az Unió általános költségvetése 2014-es évre. Nos, úgy látszik, hogy senki nem tiltakozott akkor, amikor ön a szavazásra akarta terelni a szót, tehát úgy tűnik, hogy olyan sokakat nem érdekel a 2014-es költségvetés, de ha nem viccelődünk, akkor most komolyra fordítva a szót, eh, elmondhatjuk, hogy eh, nincs eh, költségvetési javaslat. Én számokkal ellátott költségvetési javaslattal szeretek dolgozni, de a titkárság azt mondta, hogy ennek hiányában is meg kell írnom a jelentésemet, tehát inkább csak általános elveket tudtam megfogalmazni, mégpedig eh, a múltbéli munkánk eh, alapján, és eh, bízva abban, hogy a bizottság bölcsen fogja majd kidolgozni a költségvetést, a tervezetet. Mindent nem fogok elismételni, csak néhány kérdéses dologra hívnám fel a figyelmet. Az európai felügyelő hatóságokra plusz feladatokat rónánk ezek azok a részek, költségvetési részek, amelyekért mi felelünk. Ugyanakkor némi aggodalommal hallom, hogy a felügyelő hatóságokat kivették az általános ügynökségi fejezetből, mert hogy egyre több feladatuk lesz, és éppen ezért őket nem érinti a költségvetés befagyasztása, már pedig, hogyha az EMIRT, az ESMA-t, a CRA-t, az EBA-t mind külön-külön soronként vesszük, vagy hogyha a, a Solvency 2-t is figyelembe vesszük, akkor az iopa is feladata lesz, és tudjuk, hogy milyen bonyolult ez a munka. E, ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezzel ezzel arányos költségvetés e, növelést nagyon nehéz e, ki harcolni akkor, amikor egy általános szerű csökkentést szeretne egyre több vagy jó néhány tagállam látni, miközben ezeknek a felügyelő hatóságoknak mi gyakorlatilag jogalkotói munkát adunk. Ezzel egy időben nehéz azt mondani, hogy nem adunk lehetőséget további munkaerő felvételére például. Az EBA irodáiban Londonban járva látni, hogy nagyon sok lelkes fiatal dolgozik, de teljesen egyértelmű, hogy azok a pénzek, amelyeket az EBA fizet, Londonban nem számítanak versenyképesnek. Az IOPÁ-val ugyanez a helyzet, mert látjuk, hogy a közös LKB e és banki felügyelő hatóság komoly versenyt támaszt. Tehát itt nem csak méretről van szó, hanem, és a munkavállalók számáról van szó, hanem a bérek nagyságáról is, hogy azok elégségesek-e eh, ahhoz, hogy akár a magánszférával, akár pedig a tagállami hatóságok által ajánlott eh, fizetésekkel versenyezni tudjanak teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet olyan pénzügyi szabályokat elfogadni, amelyeket aztán a későbbiekben nem tudunk felügyelni vagy végrehajtatni. Ez volt ennek a szakbizottságnak a hosszú távú álláspontja, már régóta ezt valljuk, és ezért várom érdeklődéssel az önök módosító indítványait, illetve a beszélgetés során elhangzott érveit, mert szeretném, hogyha egy kiegyensúlyozott jelentés születne a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban. Emellett, elnök asszony, én arra bátorítanám önt, hogy adja meg a szót a bizottságnak, hogy hadd fejtsék ki, mikor lesznek számok, és milyen menetrenddel akarnak dolgozni, illetve a három ESA és az Eurostat Eurostat számadatait megvárják-e, vagy már az első bizottsági javaslatban lesz egy fűnyírelvszerű csökkentés. Tehát ön most azt szeretné, ha most azonnal adnám meg a szót a bizottságnak, vagy majd csak az árnyék előadók után? Az árnyék előadók után Markus Ferber kap először szót az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy józanul kell látnunk a dolgokat, óriási apparátust építettünk fel az Európai Bizottságban. Nem is igazából tudom, nem tudom, hogy hány ügynökség van, 25, 28, 30, és minden szakbizottság eh, azért küzd, hogy a saját ügynöksége még nagyobb és még jelentősebb legyen. Valami olyat kellene felépítenünk, amelyről tényleg meg vagyunk győződve, hogy szükség van rá. Ez nem teszi könnyebbé a dolgunkat, főként abban az időszakban nem, amikor a következő hét eh, évre csak nagy fantáziával tudunk több pénzt kapni, mint az elmúlt hét évben. Tehát ez nem teszi könnyebbé a dolgunkat, és arra kell ezért koncentrálnunk, ami tényleg szükséges, és más helyeken késznek kell lennünk arra, hogy használjuk a piros tollunkat és áthúzzunk dolgokat, de mindenképpen az Econ illetékességi körén belül csak néhány kevés költségvetési sor tartozik hozzánk, és ez tényleg szerintem az a feladatunk, hogy meg kell gondolnunk azt, hogy akik ellenünk küzdenek, tényleg azokat kell támogatnunk pénzügyileg. Most engem nem ezért választottak meg ide, és ezért kell helyesen megvizsgálnunk a dolgokat. Ami az ünnökségeket illeti, csak támogatni tudom azt, amit az előttem szóló is elmondott. Itt nem arról van szó, hogy versenyezzünk a szakbizottságokkal, kinek van a legszebb, legjobb ügynöksége, hanem itt azt, amit politikailag szeretnénk elérni, azt megfelelő módon el is érjük, és ehhez a megfelelő munkatársanak álljanak rendelkezésre. Szeretnék néhány hozzámondani mindezzel kapcsolatban. Köszönöm. A szocialisták árnyék előadója következik, Hangyon úr. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Mint önök is tudják, elég kényes munka előtt állunk, az Econ, amikor véleményt akar nyilvánítani a költségvetésről, mert nincs megállapodás a 2014-2020-as hosszú távú eh, pénzügyi tervekről, költségvetésről. A Költségvetési Bizottság ma is tárgyal erről a kérdésről, ugyanakkor eh, formálisan szeptember előtt nem igen várható álláspont. Eh, tehát rendkívül érzékeny a politikai helyzet, és a parlament szavazatának végkimenetele igen, megint csak kérdéses. Nem akarok tehát, nem akarom tehát prejudikálni az elkövetkezendő hónapok eseményeit. A kettes bekezdés szerintem egy kicsit problémás, mert az már feltételez egy 2010, e- e- elfogadja azt, hogy a 2014-es költségvetés főszámai csökkenni fognak, e, miközben egy ellenciklikus költségvetésben reménykedünk az egyes bekezdésben. A 2014-es költségvetési tervet az Európai Bizottság még nem állította össze, talán jó lenne látni ezt a tervet, mielőtt a szocialisták véleményt tudnak eh, nyilvánítani. Ez a, eh, ez a munka éppen arról szólna ugyanis, amit mi itt elvégzünk, hogy részleteiben elvezzük a bizottság eh, javaslatát. Sven Gigold a felügyeleti szervek finanszírozásának prioritásáról beszélt, az Eurostatról, illetve az LKB-ről, amely egy intelligens módja annak, hogy megkerüljük a problémát. Tehát nagyon érdekes javaslatokat olvasunk, és dicséretes ez az igyekezet, miközben azok a programok is említést érdemelnének, amelyekkel az Econ általában foglalkozik tehát végezetül biztos vagyok abban, hogy az ekonban majd sikerül egy jó megalapodást eh, találnunk, megfelelő időben eh, pedig eh, mindent elkövetünk majd annak érdekében, hogy megerősítsük, javítsuk a raportőr jelentéseit. Tolc úr lenne az utolsó árnyék előadó, aki most nincs itt az Alder részéről, van valaki más, aki beszél helyette? Nincs. Tehát akkor az ECR frakció nevében Cíle úr következne, de ő sincs itt. Van-e valaki a konzervatívok részéről, aki szeretne beszélni erről a jelentésről? Nincs. A GUE-nél nincs is árnyékelőadó. Van-e más kollega, aki hozzá szólna ehhez a témához? Lambert úr? Nem, nem, tudok beszélni az ECR nevében és a GUE nevében is, e ha akarják. Nem, nem. Én azt mondtam, hogy mások, a harmadik osztály tagjai, ha úgy tetszik, akik soha nem kapnak szót. Sajnálatos módon Gigold úr, tájékoztatom önt, hogy a bizottság részéről nincs itt senki, aki hozzászólhatna az ön jelentéséhez Nyilván írásban fognak önnek válaszolni, de megkapja a szót a végén. Hogyha nincsenek itt, akkor nem is tudnak semmit sem mondani, ez logikus. Viszont úgy gondolom, hogyha jól értettem, akkor a hó végén jelennek meg a számadatok, ez mindjárt itt van, ezért remélem, hogy valamikor mégiscsak megkapjuk ezeket az adatokat. Kíváncsi vagyok a kollégák módosítóira, lehet, hogy majd megtudom ezekből, hogy hogyan akarják a finanszírozást elérni azoknak, akik ellenünk dolgoznak, de általában nekem az a fontos, hogy akarjuk -e ebben a mértékben finanszírozni az EFRAKot, vagy nem, hiszen a legnagyobb támogatás amit adunk ezen a területen, azt egy külön jelentésben tárgyaljuk, azt talaján jelentésben. És ebből kifolyólag csak röviden szeretnék Liamnak válaszolni. A kettes pontomat nem úgy kell értelmezni, hogy abban az áll, hogy az EU költségvetésre mekkorának lennie a szadójának. Itt mindig, hogyha költségvetésről beszélünk, akkor megszorításról, illetve hatékonyság növelésről kell beszélni ez igazából az ehhez tartozik, és csak azt mondom, hogy az Econ szempontjából ezeken a területeken nem szabad csökkentenünk, amely a jövő, a, ahol jövőben történő befektetésről van szó. Tudom, hogy ugyanezt említetted az első eszmacseres során is, és a, az agrár költségvetésről nem is beszéltem, pedig te is ott egy kicsit kényes helyzetben voltál az érveiddel. Én mindig is amellett voltam, hogy meg kell gondolnunk a hatékonyság kérdését, a megszorítások kérdését, és a kérdés az az, hogy nem kell talán euróról szóló dokumentumokat sem ilyenfajta mértékben közreadni, meg kell vizsgálni, hogy hol lehet jól csökkenteni, hol vannak azok a területek, ahol tényleg csökkenteni lehet az EU költségvetésében, azért, hogy például a jövőbeli befektetéseket tudjuk támogatni, amelyek nem igazán a mi területeken, de hogyha nem a, de hogyha nem a mi területeken van ez, akkor nem kell itt ebben halásznunk. Euh, akkor az ütemtervet a módosítók beadásának határideje július 18-a lesz, és szeptember 5-én fogjuk ezeket megtárgyalni. Igazodva a Költségvetési Bizottsághoz szavaznunk is kell majd szeptember 5-én. Tisztelt elnök asszony, az előbb elhangzott, hogy ha megvannak az eredmények, nem igazán látjuk, hogy, hogy milyen eredménnyel járhat ez a mostani megbeszélésünk, hiszen a bizottság véleményét is meg kell hallgatni. Hát nem tudom, de majd addigra már megtudjuk. Sem értelme meghatározni az ütemtervet, hogyha aztán azt folyamatosan megváltoztatjuk, hiszen mindig ezt tesszük. Szerintem a költségvetési tárgyalások eredményét meg kellene várni, és ki kell várnunk, hogy milyen, milyen intézkedéseket hoz, hoznak, és aztán lehetőleg hatékonyabban meghatározni az ütemtervet. Elnök asszony, igen, de hát azért vannak bizonyos előrejelzések az ütemtervet illetően, legalábbis jelzés értékkel. Igen, ahogyan elhangzott, ezek az előrejelzések elég nehezek, és nehezen követhetőek, hiszen az események előtt történnek, ezért mindig változnak. Mondhatnék valamit? Én is furcsának tartom azt, hogy írunk jelentéseket, ahol nem is ismerjük az igazi lényeget még, és osztozom abban, amit Jean-Paul Gozes elmondott. Szerintem a koordinátoroknak tisztázniuk kell ezt, hogy hogyan írunk egy jelentést úgy, hogy az alapvető adatok még nem állnak rendelkezésre. Nos, ez tényleg eléggé furcsa, és nagyon nehéz előjelzéseket mondani, főként amikor a jövőről van szó. Tehát nem igazán tudom, hogy ezt hogyan lehetne megmagyarázni, de, de azért én rendes katonaként itten ezt mind felértem. Hát igen, így a 2014-es költségvetéssel is várhatunk, persze. Na, minden esetre meg kell várnunk a Költségvetési Bizottság véleményét, miszerint a mi véleményünket elolvassák, illetve megvitatják. Ezért fontos, hogy július 18-a a módosítók beadásának határideje, többit pedig majd meglátjuk. 16 óra 40-kor kell kezdődnie a szavazásnak, még nem érkezett meg mindenki, ezért felfüggesztem addig az ülést, és 4 óra 40-kor folytatjuk a szavazással. Bolc asszony fogja átvenni a levezető elnök szerepét a szavazást követően. Tehát ezzel felfüggesztem most az ülést.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 Okay, are we ready? Ready? Right, uh, thank you everybody. Köszönöm mindenkinek. Valami furcsa nyelv jött a fülembe. Eh, csináljunk egy próbaszavazást. Én nem hoztam szavazókártyát, de rajtam kívül másnak mindenkinek itt van? Akkor próbaszavazás. Még ketten nyomják meg. Lezárom. Um, so first of all, paragraph one, which Első bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosítót visszavonták, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötát visszavonták, D kompromisszum jön, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most akkor megyünk tovább. E kompromisszum, ha megtalálom. Mi történt a 12-essel, azt visszavonták, e-kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, F mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor most jön egy szóbeli módosító a G kompromisszumhoz, általában ezt két részben szoktuk csinálni. Én ezt ellenzem. Más ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Nos, akkor nem szavazhatunk a szóbeli módosítóról. Persze nyugodtan le lehetett volna szavazni, az valamivel barátságosabb, e, tehát G kompromisszum az eredeti formájában mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a zöldek szóbeli módosítója a 18-as módosítóhoz. Teljesen átírták? Szavazunk róla? Senki nem ellenzi? Akkor, ha ezt megszavazzuk, az eredeti okafogyottá válik, kétszer nem szavazunk ki mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk, ezt azért ellenőrizzük. tehát összesen 16 mellette 20 ellene, ezt valóban leszavaztuk, tehát az eredeti 18-as módosítóról kell most szavazni, ki van mellette, ellene, teljesen meg vagyok zavarodva, úgyhogy ellenőrizzük ezt a szavazást is. Az eredeti 18-asról szavazunk akkor. öten szavazzanak még, lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk szintén. Tehát teljes mértékben utasítva a 18-as módosító, következik a 20-as módosító, ezt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Két részben szavazunk a 12-es módosítóról, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, e, második rész mellette ellene tartó, tartózkodók ezt elutasítottuk, 12-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A hivatkozásokat végig tudjuk blogban szavazni? Akkor végig mellette ellene tartózkodók ezt eh, mind elfogadtuk, és akkor most eh, egy gépi végszavazást tartunk az így módosított eh, szövegről. Tehát még egy szavazzon, még egy ember hiányzik szavazata. Én magam is szavaztam mellette, 35 mellette, valaki ellene van, a ketten pedig tartózkodtak. Köszönöm szépen! és eh, gratulálok eh, Burkhártnak. Akkor megint jön egy rövid szünet, addig, amíg megérkezik a miniszter, 5 órára várjuk. Okay, so uh, I welcome uh, the uh, minister. Üdvözlöm a miniszter urat, aki a tanácsoros elnöke, Michael Nunant, aki a szokásos végi párbeszédünkre érkezett, és valószínűleg örülnek annak, hogy sikerült számos dolgot lezárniuk. Én személy szerint örülök annak, hogy néhány dolgot sikerült lezárni. A szokásos formátumot követjük, 10 percet kap a miniszter úr, utána pedig 5 percet kapnak a kérdésekre, válaszokra, és ismétetlen előre már azt kérem, hogy viszonylagosan rövid kérdéseket tegyenek fel, tehát inkább kérdés legyen, ne pedig kijelentés, mert a válasz általában érdekesebb szokott lenni, tehát ez a szokásos formátum, és Michael, meg is adom a szót. Köszönöm, itt voltam januárban, és örülök annak, hogy ismételten itt lehetek az írelnökség végén. Ez idáig öt formális ECOFIN találkozónk volt, ezek sikeresek voltak. Remélem, hogy a következő héten a Luxemburgon sikerül lezárni az üléseinket, ez héten szerdán lesz egy külön ülésünk, és mielőtt még beszélnék arról, mit értünk el az ír elnökség alatt, szeretnék visszautalni a januári beszédemre. Az elnökségünk megkezdése előtt sok időt töltöttünk minden szinten azért, hogy megismerjük egymást, önökkel itt működtünk, és számos dossziét sikerült lezárnunk. Remélem, hogy mindezt konstruktív módon sikerült megtennünk. Nagyon sok mindent elértünk, amit kitűztünk januárban célul, és eh, amit eh, kitűztünk célul, az valóban ambiciózus volt. Eh, folyt, a folytatók a gazdasági kapcsolatos a a, cupekkel kapcsolatban is sikerült előrelépnünk. A pénzügyi szolgáltatások kapcsán főként a banki javaslókkal foglalkoztunk, megpróbáltuk összekapcsolni a banki szektoron ezt. Ezen kívül a tőkekövetelmény rendelettel foglalkoztunk, az egységes rendszerrel, illetve a banki szanálással is foglalkoztunk. Ezen kívül szerettünk volna a MIFID-del kapcsolatban is elérni előrelépést. megállapodás született az Ecofinan, és így azok a tagállamok, amelyek szeretnének rátérni a második szintjére a pénzügyi transzakciós adónak, azt megtehették. Ez fontos jelzés volt annak kapcsán, hogy az irelnökség pártatlan volt, és létrehoztunk egy olyan szöveget, létrehoztunk a megfelelő szöveget is, számos adózási prioritásunk is volt, folytattuk a tárgyalásokat a konszolidáltassági adóalappal kapcsolatban, az adókerüléssel kapcsolatban, és együttműködtünk a bizottsági javaslaton is, amely az adókerüléssel foglalkozott, illetve a megtakarítása foglalkozó rendelatra is sor került. Ami pedig az EU költségvetését illeti, a 2013-as éves költségvetéssel is foglalkoztunk, illetve a 2014 es iránymutatásokat is megfogalmaztunk. A szó, pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban sikerült lépést elérnünk, főként a banki unió kapcsán. Ez nagyon fontos volt, nem csak az irányoság szempontjából, hanem Európa egész szempontjából is. És a követelmény rendel kapcsolatban sikerült erősíteni a banki stabilitást egész Európában, az egységes felügyeleti rendszerrel kapcsolatban, illetve az LBD rendelettel kapcsolatban javítottuk a banki felügyelet helyzetét egész Európában. Ezek voltak a viták a legutóbbi Ecofinon a banki bankok szanálásával kapcsolatban. Ez most nagyon fontos, de megtettünk mindent annak érdekében, hogy megállapodás jöjjön létre a tanácsban és pontosan ezért kezdtünk együttműködést a parlamenttel is ebben a kérdésben. Persze még többet lehetne tenni főként a betét garancia rendszerekkel kapcsolatban, viszont a banki szanálással kapcsolatos kérdések alapját képezik a e, bankbetétek megoldásának is. Ami a banki betéti rendszert illeti, tudjuk, hogy ez nagyon fontos ez Európában. Ezen kívül az elnökség arra is gondolt, hogy a pénzügyi szolgáltatásoknak más aspektusai is vannak, itt sikerült politikai előrelépést elérni, és itt új szabályok jönnek létre, így a a rendelkezőkre ez kihat egész Európában, ezt sikerült majd első olvasatban elfogadni. Ezen kívül előre jutást értünk el az átláthatósági rendelet kapcsán. Ez fontos a kös- és középméretű biztosítások számára. A MIFID-del már megnyílt az út a produktív trialógusok irányába. A piaccal kapcsolatban az önök, önökkel is sikerült megalapodnunk, és eléggé közel vagyunk a tanásban a megállapodás területén a mips kapcsolatban. És megkezdjük a vitákat a harmadik pénzmosási rendelettel kapcsolatban és Számos más szolgáltatásokkal kapcsolatos területeken is sikerült lépést elérnünk. Viszont, ahol nem tudtuk lezárni a vitákat, ott ezt már előkészítettük a következő elnökség számára. Nagyon fontos az, hogy az elnökség együttműködjön, annak érdekében, hogy a tanácsi munkát meg lehessen könnyíteni. Tudjuk, hogy uh, mi építettünk a ciprusi kollégák munkájára, és remélhetőleg uh, Litvánia a mi munkánkra építhet. Sokkal többet kell még tenni, mert kihívások vannak előttünk, nagyon fontos program áll előttünk a pénzügyi szektor tekintetében, itt 16 rendelettel előttünk. A viták a tanácsban és a parlamentben javítják ezeket a javaslatokat. Ezért minden tagállami tapasztalatra szükség van. A fő célunk az az volt, hogy magas szintű jogszabályokat éljünk el, és amelyek valóság, való, realisták és, és működőképesek is. Szerintem ez egy megfelelő megközelítés volt, és ez mindenki számára előnyös volt. A válságból levontuk a tanulságokat, és ez reformokhoz vezetett az Európai Unióban. Többek között új felügyeleti rendszert hoztunk létre, költségvetés és gazdasági politika területén. A jobb szabályokat bevezettük, és ugyanez vonatkozik a hitelek kezelésére. Odafigyelünk az adóságra, illetve megszületett a fiskális paktum, nagyobb rugalmasságot biztosítunk a válságban. A szabályokat sikerül jobban megvalósítani, foganatosítani, és ez nagyon fontos a tagállamok döntik el, hogy a középtávú célkitűzéseket hogyan érik el, illetve van egy korai figyelmeztetési rendszer a túlzott deficit eljárás keretében. A gazdasági szemeszter, illetve a hatos csomag is nagy előrelépést jelentenek. A gazdasági kormányzás területén célunk volt a kettes csomagban megállapodás aláírása, ez gazdasági felügyeletet jelent, a deficittel rendelkező eurózóna országok számára, illetve a pénzügyi stabilitással küzdő országok számára. Május óta hatályba lépett a kettős csomag. Az európai szemeszteri folyamat rendkívül fontos ennek keretében a költségvetés és gazdasági terveket megvitatják a tagállamok az évben egy konkrét pillanatban, úti tervet készítenek, és így zöggenőmentessé teszik a folyamatot sikeres eredményeket érünk, értünk el a gazdasági kormányzás területén, illetve reméljük, hogy az Európai Tanácsban lezárásra kerül ez a folyamat. Ezen kívül a többoldalú pénzügyi segítségnyújtásra is utalnom kell, ez Grúziát érint, illetve más országokat ezekben az anyagokban is előrelépés történt, illetve megfelelő megoldást találtunk. Az adózás területén több eredményt értünk el, mint amire számítottunk. Már utaltam az ECOFIN megállapodásra, mely keretében a tagállamok pénzügyi tranzakciós adót vezethetnek be. Az elnökség aktív volt a csalás ellenes lépésekben, illetve az adóelkerüléssel való harc területén is. Ezzel kapcsolatban konzultált, konzultáltunk a pénzügyminiszterekkel április 24-én, és jó pár intézkedést körvonalaztunk. A mandátum kapcsán megállapodás született, és a harmadik országokkal kapcsolatban is megállapodás körvonalozódik. Ott van a Fiskalus 2020-as program, amely rendkívül fontos a csalás elleni harcban, ez a költségvetéssel kapcsolatos megállapodáson, illetve az MFF-en múlik. Célunk az adóelkerülés és az adócsalás elleni aktív harc. Gondolok itt a fordított mechanizmusra, amely segíthet abban, hogy hatékonyak legyenek az intézkedéseink. A közös konszolidált adóalap kapcsán is előrelépés történt, illetve a júniusi ECOFIN tanácson is pozitív eredményekkel, pozitív, pozitív eredmények születtek. Ami az energiatermékeket illeti, vannak kivételek, de ezen a területen is előrelépés történt, a munkahelyteremtés és a növekedés volt a logunk, és úgy gondoljuk, hogy megfelelően sikerült előre mozdítani ezeket a célkitűzéseket, nagyobb hitelességgel, hitelességet biztosítunk. A pénzügyi stabilitás rendkívül fontos, a növekedést e, ez feltételezi, ez a feltétele növekedésnek, illetve nagyon fontos, hogy a válság tanulságait levonjuk, de előre tekintsünk, és aktívan, proaktívan egy növekedés orientált politikát folytassunk. Természetesen figyelembe venni a korlátainkat, illetve a banki hitelekkel kapcsolatos kontextust. Most a politikusokon, illetve az érintett feleken múlik az, hogy megvizsgálják, hogy a pénzügyi rendszer, illetve a pénzügyi eszközök mennyiben segíthetik a megtakarításokat, illetve a vállalkozások, főleg a KKV-k munkáját. Fontos az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása, és ez egy kulcsfontosságú politikai kérdés Európa számára. Aktívan felléptünk a növekedési agenda területén, az informális ECOFIN tanács foglalkozott ezzel, egy magas szintű szakértői csoportot hozott létre. Ezen kívül aktívan támogattuk az EIB szerepének megváltoztatását, illetve a hitelezési és kölcsönzési gyakorlatát. Ezzel hitelességet biztosítottunk a valuta számára, illetve a gazdasági koordinációt is biztosítottuk, illetve a bankunió területén megfelelő jogszabályokat hoztunk. Van még teendőnk, és ezen a területen a támogatásokat kérem a következő elnökség számára, különösen a bankuniós jogszabályokat illetően. Az elnökség feladata a megállapodások elősegítése. Senki sem tud megoldást kényszeríteni, sem a tanácsra, sem a parlamentre. Elnökségként rendkívül fontos az ellentétes vélemények áthidalása, a megoldások megtalálása. Az elmúlt hat hónapban lehet, hogy nem sikerült mindig megállapodásra jutni, de közösen azon dolgoztunk, hogy eredmények szülessenek nagyon fontos és nehéz kérdésekben. Végül is mindannyiunk közös feladata az, hogy pozitív eredményt mutathassunk fel azok számára, akik megválasztottak bennünket. Azt hiszem, hogy hat hónappa, hat, a hat hónapra büszkén tekinthetünk Visszaköszönöm Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm, és valóban elmondhatjuk, hogy nagyon sok dolgot sikerült itt eh, javítani, komoly lemaradást örököltek, eh, és volt egy kis eh, szűk keresztmetszet probléma is. Emiatt eh, mi több alkalommal kifejeztük eh, szomorúságunkat, de nem hibáztattuk az ír elnökséget. Azt gondolom, hogy ebben eh, alapvetően egyet tudunk érteni. Egyszerűen a parlament évek óta gyorsabban tud dolgozni, mint a tanács. Most 5 perces kérdések és válaszok következnek. Jean-Paul Gozes kezdi az EPP részéről. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, elnök úr, nekem egy pillanatig sincs kétségem az iránt, hogy ön személyesen mennyire mindent beleadott ebbe. Ehm, e, nyilván ez volt akkor a bók, és mostantól kezdve a kritika következik. Én azt mondanám önnek, elnök úr, hogy nyilván amellett, hogy kolosszális munkát végeztek, és ön személyesen elkötelezett volt, eh, és ebből a szempontból elmondhatjuk, hogy az írelnökség jól dolgozott, de azért engedje meg nekem, hogy úgy lássam a dolgokat, ahogy azok a polgárok, akiket mi képviselünk. Polgártársaink eh, szemében Európa nem lép előre, nem tud előre lépni, minden eh, vasárnap újabb és újabb választási eredményeket látunk az egyes tagállamokban, ezek a választási eredmények azt mutatják, hogy önök és mi nem jártunk sikerrel abban, hogy elmagyarázzuk a polgároknak azt a munkát, amit végzünk, különös tekintettel azokra a eh, dossziékra, amelyek nem tudnak egyről a kettőre jutni. Az elnök asszony is a tanácsot, mint intézményt hibáztatta, nem pedig az ír elnökséget, illetve az egyes kormányoknak az impotenciáját, mert nem tudnak megoldást találni. Nyilván a parlament nem csak hogy gyorsan dolgozik, hanem valószínűleg jól is, mert elég nagy a konszenzus, és az azt gondolom, hogy az bizonyítja, hogy meg lehet találni a válaszokat a megoldásokra. Nagyon nehéz megértetni azt, amit csinálni kényszerülünk, vagy akarunk, és azt is nehéz elfogadtatni, hogy a válság nem ért véget. Ebben önöket nem segítik azok a miniszterek sem, akik miután hazamennek azt mondják, hogy saját házuk táján megoldották a problémákat, máshol, más országokban van probléma. Ez nem így van. Mi egy olyan elnökséget akarunk, amely bátor, és összehozza a tagállamokat, sajnálatos módon most azt látjuk, hogy egyes fontos témák, amelyek életbevágó fontosságok az Európai Parlament szempontjából, gyakorlatilag zsákutcába futottak. Minden ország a saját érdekeit védi, ugyanakkor a polgártársaink mást várnak Európától, ez, eh, ezek a negatív érzések, amelyeket az Európai Unió kelt, illetve eh, azok a, a vádak, amik az Európai Uniót érik, eh, nem visznek bennünket előre. Mit javasol nekünk? A közelmúltban is történt egy szavazás arról azzal kapcsolatban a parlamentben, mit kéne tenni. Uh, thank you very much, Fester. Köszönöm, Gózes úr. Azt gondolom, hogy eh, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban dolgozunk, megpróbálunk megbirkózni a nehézségekkel. Nem csak az olyan program alá vont országok, mint eh, Írország, hanem az összes többi tagállam is mindent elkövet. Mi magunk eh, igen keményen megfizetünk a múlt bűneiért, a korrekciós folyamatok soha nem könnyűek, és csökkenteni kell a kiadásokat, akkor nyilván a szolgáltatások színvonala csökken, vagy növelni kell az adókat, akkor az elkölthető jövedelem csökken. Nyilván ezek a problémák adott esetben a munkanélküliség növekedéséhez is vezetnek, mint ahogy vezettek is. Eh, az ír elnökség a stabilitást, eh, munkahelyeket és növekedést akart. Mi azt szerettük volna, hogy eh, a deficit korrekció következtében az adósság fenntarthatóbb legyen, ezek szükségszerű intézkedések, ugyanakkor hosszú távú céljainkat nem szolgálják azt gondolom, hogy az Európai Unióban továbbra is folytatnunk kell a fiskális kiigazításokat, mert ezek szükségesek, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy az egyes tagállamokban milyen komoly viták zajlanak a korrekciós programokról, a megszorításokról, hogy vannak-e alternatívák, vannak-e jobb megoldások. A mi véleményünk szerint itt nem arról van szó, hogy egy másik programot lehetne kitalálni ahelyett, ami történik, hanem amellett, ami eddig történt, ki kéne találni még valami mást is, és ezen kell dolgoznunk, amit szeretnénk látni, és amit elnöki minőségben próbáltunk előmozdítani, az az, hogy ezek a programok induljanak el, de sajnálatos módon nagyon kevés eredményt értünk el. Például a belső piac kiépítése, kiépítésének befejezése például komoly előnyökkel járna. Az Európai Befektetési Bank az tőkeemelés után 180 milliárd eurós tőkével tudná segíteni a tagállamokat. A társfinanszírozás viszont csökken, és nem találjuk meg azt a többlettőkét, amire szükségünk van. Az amerikaiaknál például a, az ipar finanszírozásának több mint 75%-a nem bankforrásból származik. Az Európai Unió túlzottan a bankokra támaszkodik, és ez nem működik a KKV-k esetében. A bizottságot például arra kértük az informális Dublini csúcson, hogy állítson fel egy munkacsoportot, amely megvizsgálja a bankfinanszírozás alternatíváit. Ebben látjuk a jövőt, nem tudunk egy hat hónapos időszakban alapvető politikai változásokat eh, elérni. Eh, ami eddig történt, az szükséges volt, de nem elégséges, és nyilván erre kell majd ezt, ezt kell folytatni, erre kell majd építeni. Köszönöm. Most pedig eh, a szociáldemokraták nevében Liam Ungno. Monsieur le ministre. Euh, Köszönöm szépen, Sharon, miniszter úr. Hosszasan utalt arra, hogy a gazdasági kormányzás területén milyen előrelépések tartottak milyen előrelépések történtek, mégis azt látjuk, hogy súlyos demokratikus deficittel kell számolni ezen a területen, és nem is olyan régen, amikor a bizottság deficit csökkentési célkitűzéseket határozott meg, azt láttuk, hogy sokkal gyorsabban, restriktívebben járt el a kettes csomagnál, illetve a hatos csomagnál, és a demokratikus kontroll szempontjából ennek az a célja, hogy a hibákat elkerüljük, hogy aztán ne kerüljön sor a felülvizsgálatra olyan országok esetében, mint Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Portugália. Ezért utalnék arra, amit Rasmussen úr mondott, Asmussen úr mondott, a Központi Bank igazgatósága részéről. Ő azt mondta, hogy a következő szakaszban egy integráltabb gazdasági kormányzásra van szükség, amely erősebb kontrollt gyakorol, és a parlament a Tyson jelentésben pontosan ezt próbálta hangsúlyozni, minden döntéshozatali szinten fontos a demokratikus ellenőrzés. Asmussen úr is ezt mondta, azt mondta, hogy az euró csoporttal szemben, a tanácsal szemben nagyon fontos, hogy az Európai Parlament szerepe megerősödjön, és ez utóbbi fontosabb, mint a nemzeti parlamentek képviselőiből álló bizottság. Kíváncsi vagyok az ön véleményére, illetve arra, hogy átadná-e ezt az üzenetet Litván utódjának. Köszönöm. Válasz. Nos, ami a gazdasági kormányzás kérdését illeti, az európai szemeszternek voltak nagyobb hullámai, itt a különbségeket sikerült egy kicsit orvosolni, és ami az ország specifikus ajánlásokat illeti a bizottság részéről, ezek hasznosnak bizonyultak, konzultációkat folytattunk a különböző országokkal, és a bizottság tanácsot adott, ezeket az ajánlásokat, tanácsokat maga a tanács módosító nélkül elfogadta. Szerintem ezek nagyon hasznosak voltak. Bizonyos országok további időt kaptak a kiigazításra, Figyelembe véve a <clears throat> fogyasztói kereslettel kapcsolatos hiányokat, úgy, tán, úgy tűnik, hogy megfelelő a megközelítés, tehát a fiskális unió irányát kell követni, és a, a szabályok is helyesek, azonban született egy olyan döntés, miszerint bizonyos országok további időt kapnának arra, hogy a fiskális unió szabályainak meg tudjanak felelni. Ez számomra helyesnek tűnik, illetve makrogazdasági gondolkodásmódnak is megfelel. Hogy jobb lenne-e a döntéshozatal, hogyha egy parlamenti bizottságot felállítanánk, amely részt venne ebben a döntéshozatali folyamatban. Nos, igazából nem tudom, hogy erről mit gondoljak. A nagyobb demokratizációt mindenképpen támogatom összességében. Ez a harmadik elnökség, amelyben részt veszek és természetesen azt látom, hogy változtak a dolgok, és a parlament előnyére változtak, hiszen társjogalkotóként lépett elő. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy a hónap végére mintegy 10, esetleg 11 dokumentum születik meg, és ebből 7 teljes társjogalkotói a parlament társogalkatói szerepével, tehát az output tekintetőben sikeresnek mondható az elnökségünk. Európa története egy folyamatban lévő történe. Folyamatosan fejlődő projektről van szó. Thomas Jefferson életrajzát írtam, közte és a Hamilton közötti konfliktusról egészen az évszázad végéig tartott ez a nézeteltérés, és most is azt látjuk, hogy ugyanezek a viták zajlanak, tehát nagyon érdekes az, hogy bizonyos döntések az Egyesült Államokat egy bizonyos irányba állították. Általánoságban véve azt mondhatjuk, hogy egyetértek önnel, de, de azt is el kell mondani, hogy az időről, időről időre változnak a dolgok, ami a demokratizálódást illeti, illetve a szorosabb Európai Unió kérdését azt látjuk, hogy katalizátorként működik, és itt a pénzügyi rendszert kell figyelembe venni, hogyha a politikai unió felé hajlunk el, akkor teljesen más lesz a helyzet. A fejlődés, az előrelépés nem lineáris, hanem hullámokban következik be. Philip de Bakker következik a ECR nevében. Én is szeretnék gratulálni az elmúlt hat hónaphoz, és örülök én is azokhoz a, azoknak a megállapodásoknak, amiket sikerült elérni. Annyit szerettem volna elmondani az én részemről. Két specifikus kérdésem lenne, bár lehet, hogy az egyik egy kicsit ilyen filozófiai kérdés lesz. Az elmúlt napokban sokat hallottunk különböző kijelentéseket, például az USA részéről, amelyre eléggé rosszan reagáltak a piacok. Néhány órával később ugyanezt hallhattuk a kínai oldaltól, és azt mondták, hogy lehetnek problémák az ő pénzügyi rendszerükben is, és tudjuk, hogy nem csak a tagállamok kötődnek pénzügyileg, hanem globális kontextusban is gondolkodnunk kell, és a kérdésem az az lenne, hogy önök is látják-e azt, hogy a tanács nem képes alapvető kérdésekben előlépést elérni, például a bankunió kapcsában, de a bankszonálás kapcsán sem. Tehát az amerikai és a kínai kijelentések azt mutatják, hogy a globális pénzügyi rendszerben is bizonytalanság van. A kérdésem az az lenne, hogy ön hogyan látja ezeket a dokumentumokat, hogyan mozdulnak ezek előre, és nem gondolja el, hogy túlságosan uh, lassú ez, hiszen ez a pénzügyi piac felaprózódása vezet Európában. Ez gátolhatja a KKV-ket. Tehát a specifikus kérdésem az az lenne, hogy melyik az egy-két olyan javaslat, amelyeket szeretnének, hogyha megvalósulna, annak érdekében, hogy kilábaljunk a válságba. Másik kérdésem, néhány héttel ezelőtt beszéltünk a bizottság országspecifikus ajánlásairól. Láttunk egy horizontális témát, ami állandóan visszatér, ez pedig a nyugdíjreform. A bizottság kemény jelzéseket adott a nyugdíjkorhatárral kapcsolatban, viszont a tanácsban állandóan arról beszélnek, hogy legyen inkább korábbi nyugdíjba vonulás, de ugyanakkor nincs akarat arra, hogy a nyugdíjkorhatárral, amit tegyenek. Szerintem, hogyha az állampolgárokkal beszélnek erről, akkor nagyon fontos azt, hogy figyelembe vegyék a demográfiai változást is, amit a tagállamok is felismernek. Mit gondol ön erről a horizontális kérdésről a nyugdíjreformok kapcsán? Válasz. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a két nagy projekt, amely Európában most előre halad, és amit az ECOFIN tarács nyomon követ, ez a Banki Unió, illetve a Fiskális Unió. A Banki Unió az jelenleg ezek, ezzel kapcsolatos munka folyik az elnökségünk során a parlament segítségével a CRD 4-et létrehoztuk, és elindítottuk az egységes felületet, és a banki szanálás marad, és ezzel kapcsolatban is úgy tűnik, hogy megszületik a megállapodás, tehát még szerdáig várnunk kell, és meglátjuk, hogy mi fog történni. Nagyon sok megállapodás, egyetértés van a fő kérdésekben, de még mindig vannak nyitott kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell, de reményteljesek vagyunk, és úgy tervezzük, hogy ma este is folytatjuk a bilaterális találkozókat, és szerdán is a tanácsülés előtt, és olyan sokáig dolgozunk, amelyik kell, hogy dülőre jussunk, de remélhetőleg tényleg sikerül megállapodásra jutni. A nyugdíjreformmal kapcsolatban a nyugdíjakat a különböző EU tagállamokban már megreformálták, vannak olyanok is, amelyek programokon belül működnek, és itt kötelező nekik a nyugdíjreformra foglalkozniuk. És a legtöbb helyen már 68 évben rögzítették a nyugdíjkorhatárt, a program alatt álló országokban is bevezetnek később egy nyugdíjba vonulási korhatárt, a többi ország is követi ezt, tehát kezd ez kialakulni, és azt láthatjuk, hogy különböző demográfiai vannak, demográfiai változások vannak a különböző országokban, tehát lehet, hogy egyfajta nyugdíjrendszer az nem fenntartható egy másik országban. Tehát mindenképpen egyensúlyt kell teremteni a között, hogy mi a megfelelő intézkedés az egyes országok számára, és a nyugdíj területén nagyon különböző a demográfiai fejlődés. Valahol későbbi nyugdíjba vonulási korhatára van szükség, és ennek eldöntését az egyes tagállamokra kell hagyni. Um, we now move on to the Greens and uh, Philippe. Zöldek jönnek, Philip Lambert. Üdvözöljük, Nunan úr. Valóban az ír elnökség tényleg ért el eredményeket. Én a CRD 4-es témára fogok legszívesebben emlékezni. Ez legalább, azt legalább végigvittük. Nyilván nem a leg... Valamennyi előrelépést értünk el, még hogyha nem is nevezném tökéletesnek a megoldást, mert nem tudtuk például kezelni azokat a bankokat, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy megbukjanak. A BRD-vel van problémám. Nyilván ön az elheti rendkívüli ülésről nem tud előre beszámolni, de mégis mit érez, mik a fontos tételek, és meg lehet-e oldani majd ezt a problémát. A Másik téma, amiről kérdeznék, az azzal kapcsolatos, hogy Írországot, mint az európai programok példaképét szokták felemlegetni, miközben ha megnézzük a szegénység növekedését Írországon belül, akkor azt látjuk, hogy egy komoly szociális igazságossági kérdés vethető fel. Nem gondolom, hogy Írországban például a leggazdagabbak viselik a terhek nagy részét. Ugyanakkor azt el lehet mondani, hogy Írország pedig túl nagy terhet visel, mert nem arról van szó, hogy az írek felelőtlenül vettek föl hiteleket, hanem mások fektettek be felelőtlenül Írországba, ha úgy tetszik. Köszönöm a bókokat, és különösen azt, hogy a CRD 4-hez gratulált, gratulált. péntek délután nem sikerült a bankszanálási témában eredményt elérni, a rendelkezésre álló időben nem sikerült a problémákat megoldanunk. Egész egyszerűen nagyon későre járt az idő, nem gondolom, hogy lehetetlen megoldani majd a problémákat. Szerdán újra leülünk, elnökségként nagyon komoly energiát fektettünk ebbe a kérdésbe. Pénteken komoly viták voltak azon tagállamok között, amelyek harmonizáltabb megközelítést akarnak, és azok között, amelyek több rugalmasságot akarnak. A fő elv az a bail-in, és nem pedig a bail-out. vannak olyan tagállamok, amelyek a bail-in intézkedések mellett még bail-out elemeket is szeretnének alkalmazni, miközben a többség úgy tűnik, hogy a bail-in felé mozdul el. Nem eurozóna tagállamok csoportja azonban bizonyos bail-out intézkedések mellett is eh, síkra száll például a saját bankszanálási alapjuk pénzeire gondolnak itt, mert abban már összegyűlt bizonyos összeg. Tehát ez okozta a problémát, kompromisszumos megoldást kell találnunk. Egyébként úgy tűnik, hogy valami fajta eh, rugalmasság adott, és a rugalmasságot lehetővé kell tenni, csak a feltételeit kell meghatározni. Remélhetőleg ez szerdán sikerül majd ami azt illeti, amit mondott Írországról, mint a bailout programok eh, mintaképéről. Ennek nem örülünk. Mindenkit eh, Írországban ez súlyosan sért. Önök is tudják, hogy eh, ez a válság nagyon keményen érintette az ír lakosságot, és nem arról van szó, hogy azok, akik gazdagabbak nem hoztak áldozatot, mert Imár öt éve mindenki áldozatot hoz Írországban. Nyilván a legnagyobb áldozatot azok hozták, akik elveszítették az állásukat. De ha azt nézzük, akik eh, akiknek van munkahelyük, azok 52%-os adóteherrel eh, szembesülnek, eh, amelyet például egy nőtlen ember 32 ezer eurónál fizet már, még egy házaspár egy gyerekkel 38 ezernél fizeti már ezt az 52 százalékos adót, tehát úgy gondolom, hogy elmondható, hogy mindenki szenvedettől a válságtól, el fogjuk érni 2015-re a 3% alatti célkitűzést. Itt most akkor írminiszterként beszélek, nem pedig az elnökség képviselőjét. És immár három éve növekszik az írgazdaság, az európai szomszédoknál gyorsabban növekszik, és remélhetőleg ez így folytatódik majd a jövőben is, de valóban nem volt ez könnyű, és megpróbáljuk tisztességesen és méltányosan, eh, méltányosan elosztani a terheket. A legalapvetőbb szociális eh, segélyekben eh, például, segélyeken például nem változtattunk, tehát legalábbis például a legalacsonyabb munkanélküli segélyek megmaradtak, és azokhoz nem nyúltunk, azokat nem csökkentettük tovább. Köszönjük az EFD részéről. Puhemies. Ja tervetuloa, herra miniszteri. Valiokunta. Köszönöm szépen. Üdvözlöm itt a bizottságban. Egy kérdésre szeretnék kitérni, amelyet már többen megemlítettek. Ön is szólt arról, hogy a pénzügyi politika korrekciói rendkívül fontosak. A múlt héten az ECOFIN tanácsa a túlzott deficit eljárás tekintetében engedményeket tett bizonyos tagállamoknak. Hogyha jól értettem, akkor ez érthető volt és szükséges is. Tartanunk kell attól, hogy ez tendenciózus lesz? Kettő 2011-ben Írországban egy munkaprogram folyóban volt, és nagyon sok tárgyalás zajlott a program kapcsán. Egy plusz évet kapott Írország a deficit célkitűzés eléréséhez 2014 végéig, és utána még egy plusz év haladékot kaptunk. Most azt látjuk, hogy a túlzott deficit eljárás keretében jó pár ország további időbeli engedményt kapott a korrekcióra. Mi voltunk az első ilyen ország, amely plusz egy évet kapott, tehát nem igazán ö, leckéztethetünk más országokat ugyanezen a területen. Ami a makrogazdasági érveket illeti, a növekedési és munkahelyteremtési modellünk, amely a mainstream gazdasági folyamatot próbálná visszaállítani, itt a növekedésre összpontosítunk, de hogyha a vevők nem vásárolnak tőlünk, akkor nem tudunk exportálni. Gondolok itt Franciaországra, Például ők az ír exportot nem tudják befogadni, amelyet hagyományosan be tudnak fogadni, tehát pusztán ír szempontból megfelel számunkra az, hogyha a legnagyobb ö, gazdaságok plusz engedményt kapnak, plusz időt kapnak arra, hogy teljesítsék az adott küszöbértéket. Ez persze nem jelenti azt, hogy, hogy a korrekcióknak permanensnek kell lenniük. Itt a célkitűzés ugye 3% alá kerüljön a deficit. A stabilitás és növekedési paktum esetében már 2002-ben is megszekték a szabályokat, azt reméltük, hogy a közös fiskális szabályok érvényben lesznek, tehát nem a szabályokat akarjuk megváltoztatni, hanem csak az időkeretet a célkitűzések megvalósítására. Um, Hans-Peter Martin. Hans Péter Mártin, köszönöm szépen. Egy olyan kérdésem lenne, ami inkább a jövőbe mutat. A hétvégén az amerikai Fed, illetve a fizetéskérdési bank is egyetemű jelzéseket adott annak irányába, hogy az olcsó pénz időszaka lejárt. Ezt most már nem fogja elárasztani a piacot, persze sok államban a piacnak nem sikerült jól kihasználnia ezt a kis kiskaput. Nem sikerült úgy előrevinni a banki szonálást, ahogy kellett volna. Most nem Írországról beszélek, de tapasztalatával utalt arra, hogy Halmagyára ül itt, már három elnökséget csinált végig, tehát józanul meg tudja ítélni azt, hogy ezek a kijelentések amelyek nem értelmű most jelentek meg, hogy ezeket hogyan lehetne értelmezni, és hogy ez mit jelent az ön számára az elkövetkező időszakra. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Amikor januárban beszéltem önökkel, akkor kétfázisú gazdasági modellt láthattunk, Kína és a feltörekvő gazdaságok eh, egy részről gyorsan haladtak, és a világ többi részre a fejlett gazdaságok pedig recesszióban voltak. Hat hónappal később megváltozott a modell, vannak a feltörekvő gazdaságok és Kína, amelyek erőteljesen haladnak előre, másrészt pedig ott van az USA, amely kilábalt a recesszióból, és 2,5 akár 3 kal is növekedhet az év végére. Ebből következőleg a, azok az intézkedések, amelyeket a Fed hozott meg, azok a szükségintézkedések és a pénznyomása az ugye mindig szükségintézkedés. Ettől most már eltérnek, és a világ többi része, főként Európa, pedig még mindig recesszióban van. Tehát úgy gondolom, hogy az amerikai barátaink megpróbálják azt visszatérjenek a szokásos monetáris politikára, Viszont nem szabad, hogy ez gyorsan történjék, mert hogyha ez itt történik, akkor ez sok gondot okozhat. Remélem, hogy az Európai Központi Bank nem fogja azt tenni, amit a Fed és a Bank of England tesz monetáris szempontból. Úgy gondolom, hogy Draghi úr nagyon is kompetens, és hajlandó megtenni bármit, amire szükség van, az a kötelezettség, hogy az OMT-t be kell vezetni, az egy másfajta út, mint amit Amerika választott. Tehát meg kell vizsgálnunk először is az európai kontextust, és az, hogy az USA már kilábal a recesszióból, az egy jó dolog, viszont Mindenképpen azt kérem amerikai barátainktól, hogy ne siessék ezt, hanem lassanként térjenek rá a könnyítés útjára, mert láthattuk, hogy mi történt Japánban. Japánban és megpróbálkoztak egy új modellel, amit nem láttunk még a mi generációnkban, és remélem, hogy ez nem fog majd megtorló intézkedésekhez vezetni. Remélhetőleg ez nem fog a devaluációhoz vezetni. Remélhetőleg mindenképpen egy szélesebb kontextusban kell gondolkodnunk, azt kell folytatnunk, amit eddig tettünk, a deficitet kell kiigazítani, kordában kell tartani az adósságot, de egy növekedési stratégiára is szükség van. Nem hiszem, hogy lesz majd egy olyan Európa, ahol a közép-bal, a bal közép vagy jobb közép irányítja Európát, amelyek váltakoznak. Nem hiszem, hogy a fiatalok munka nélküliségének nyomása, amely nagyon magas bizonyos országokban, nem hiszem, hogy az ilyenfajta modellt ez elbírná. Tehát nem csak gazdasági okok játszanak itt, és ezért és kell mindenképpen beindítani az európai gazdaságot, hogy segíthessünk főként a fiataloknak. Köszönjük, Werner Langen következik. Köszönöm szépen, miniszter úr! A fél éves elnöksége során nagyon sok nehéz ponttal kellett szembenéznie, és be kellett hoznia a ciprusi elnökség lemaradását is, ez mindenképpen elismerés, elismerést érdemel megmutatták azt is, hogy a magasabb adósság, illetve a banki szektor hiányzó szanálása 97 után 15 éven keresztül nem hozott pozitív gazdasági változást, és sokan ezt a modát ö, szeretnék most Európára kényszeríteni. Két pontot szeretnék kiemelni, amit már is elmondott. Sikerült a nemzeti adóság, illetve a bankok közötti összekötetést csökkenteni. Szerintem ez egyáltalán nem sikerült. Az LKB olcsó pénze által nem a gazdaság, nem a kliensek kapták meg a pénzt, hanem pluszban államkötvényt vásároltak, és ezáltal nem, hogy csökkent volna ez a függőségi viszony, hanem nőtt. A második dolog ebben az összefüggésben az az, hogy hogyha 16 jogszabály tervezetről beszélünk, amit, amivel foglalkoztak elnökség során és részben le is zártak, nos, mi azt a banki szektorból származó szemrehányást halljuk, hogy ez egy túlzott túlszabályozás volt, szabályozási cunami szóval találkoztam az elmúlt napokban. Hogyha a bankoknak igaza van, akkor az államok függőség a bankoktól abból mutatkozik meg, hogy főként a kisországban, és ez alól Írország sem kivétel, Cipruson, Írországon, Luxemburgban, Máltán, ott túlságosan nagy a banki szektor részvétele a gazdaságban, az USA-t és vehetnénk. Itt a banki szektoron kívül nagy részben finanszírozzák a projekteket. Ez, hogy, ha ez a nem szabályozott terület növekszik, akkor ez problémát jelenthet. Hogyan látja ezt a két területet úgy, mint soros elnök. Köszönöm, ami Japánt illeti. Nos, ott egy deflációs gazdasági húsz évet zártak, csökken a népesség, és nem volt növekedés. Tehát nyilván nagyon kemény feladata volt egy újon választott japán kormánynak, és azt remélem, hogy amit tesznek, az működni fog. E, az ottani adósodottsági szint az összesen hasonlítható az európaival. A legutóbb, amikor néztem az adatokat, 225%-os e, GDP arányos e, adósságot láttam, míg Európában az átlag 93-94 százalék, tehát a mi adósságunk az nem olyan asztronomikus, nem olyan csillagászati mértékű, mint Japánban azt remélem, hogy ami Japánban, amit most Japánban tesznek, az működni fog, mert az elmúlt években bármit tettek, nem nagyon működött. Ami a bankok szabályozását illeti, én azt gondolom, hogy a bankok nagyon sok nyomort okoztak, az egyszerű emberek körében, leginkább az Egyesült Államokban és Európában azt gondolom, hogy csúnyán elárultak bennünket a bankárok. Eh, a 90-es évek végén eh, volt egy, eh, egy olyan mozgalom, amely könnyítette a szabályozást, azt reméltük, hogy a bankárok bizonyos elvek mellett fognak működni, vagy mentén fognak működni, ez nem történt meg. Nem véletlen, hogy Európa mostantól sokkal komolyabban és keményebben akarja szabályozni a bankszektort. Én ezt támogatom, és remélem, hogy ez folytatódik. Azt gondolom, hogy itt Európában túl nagy hangsúlyt helyeztünk arra a hitre, hogy a bankszektor a finanszírozás legfontosabb forrása, ezért is volt az egyik főbb, legfőbb üzenetünk eh, az elnökség során, hogy az, hogy megpróbáljuk feltárni, milyen nem banki finanszírozási lehetőségek léteznek. Tavaly decemberben felkészülésünk során egy nem banki finanszírozásról szóló szemináriumot tartottunk Dublinban, és ennek következtében készített egy zöld könyvet az Európai Bizottság, erre már utaltam, és ennek következménye volt az, hogy létrejött egy munkacsoport, amely feltárja annak a lehetőségeit, hogy a KKV-k és úgy általában az ipar milyen módon juthat nem banki finanszírozáshoz. Itt jön be a képbe az árnyékbankolás, amit természetesen szabályozni kell, ugyanakkor legitim módon lehetővé is kell tenni ezt a jelenséget az európai gazdaság érdekében, és azért, hogy a növekedés beindulhasson. Antolin Sánchez Pesedo kap szót a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is gratulálni szeretnék a miniszter úrnak az elnökség teljesítményéhez. Én azt gondolom, hogy egyes esetekben tényleg nagyon pozitívan járult hozzá a különböző dossziék előmozdításához. Én a jelzálók hitelekkel kapcsolatos javaslatnak vagyok a raportőre, és végig úgy gondoltam, hogy az elnökség konstruktívan állt hozzá az ügyhöz. Tavaly áprilisban a trilóguson megállapodtunk. Van egy kérdés, ami még függőben maradt, és éppen azért egy kicsit aggaszt. Itt az irányelv transpozíciónának dokumentálásáról van szó. A 28-as cikk az irányelvben, ahol szerintem egy intézmény közi problémával szembesülünk. Mi úgy gondoljuk, hogy horizontálisan kellene megközelíteni ezt a kérdést. Egy másik irányelvben korrelációs táblázatokban állapodtunk meg. Azt gondolom, hogy a CRD 4 esetében például meg tudunk állapodni, vagy meg is állapodtunk egy konkrét eljárásról, amelynek révén információt lehet kapni, és bizonyos intézkedésekkel lehet reagálni arra is, hogy milyen mértékben térnek el a jelzálog szabályozási elemek, illetve jelzálog típusok. Ebben részt vehetnek az európai felügyeleti szervek. Május 28-án a Koreper egy olyan szöveget terjesztett elő, amely nem tartalmazza azokat a felvetéseket, amelyek tőlünk származnak. Most második olvasat néz ki ennek az irányelvnek, holott korábban úgy láttuk, hogy ezt sikerül hamar elfogadni. Mi nem akarjuk késleltetni ezt a témát, mert szerintünk nagyon érzékeny témáról van szó, és komolyan hozzájárulhat, ha ezt megoldjuk az európai gazdaság beindításához. Miért nem sikerült tehát megoldani ezt az ügyet? Mit várhatunk a következő elnökségtől? Én azt szeretném, hogy önök ugyanebben a konstruktív szellemben dolgozzák le ezt a hátralevő néhány napot, és úgy adják át a következő elnökségnek. Mielőtt a miniszter válaszolna, mondja az elnök, noha Antolin használta azt a kifejezést, hogy korrelációs táblázat, E, valójában korrelációs táblázatról nincsen szó, e, nem arról van szó, hogy korrelációs táblázatot kér, e, akinek nincs információja, de mindenképpen ez az információ kérés, ez jelenleg süket fülekre talál a tanácsnál. Egy ideiglenes megállapodást, vagy feltételes megállapodást értünk el április 28-án, és Koreper találkozón május 8-án foglalkoztunk vele. Én pedig megköszönöm az ön segítségét, hogy ezt sikerült elfogadtatni. A következő lépés az a parlamenti szavazás és a Koreper kompromisszumos javaslata, amelyet módosítókkal látott el a az EKON szakbizottság. Erről az, erre a szavazásra júliusban vagy szeptemberbe kerül sor, az már a litván elnökség alatt lesz. E, ön a magyarázó dokumentumokra kérdezett rá, a, bizottság, a tanács úgy gondolja, hogy tartanunk kell magunkat az intézményközi megállapodáshoz, amely egy gyors megállapodást tesz lehetővé, de én biztos vagyok abban, hogy a hamarosan hivatalban lépő litván elnökség árgus szemekkel figyeli már ezt a beszélgetést, és az ön által felvetett kérdéssel nyilván ők is foglalkoznak, sőt a problémának már tudatában is vannak. Köszönjük. Most eh, Fejó eh, kollega kap szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Miniszter úr, először is gratulálok önnek, hiszen az ír ernökségre a professzionalizmus volt a jellemző. Itt kiemelkedő volt az önök tevékenysége összevetve más elnökségekkel. A kigazítási programok ellentmondásba ütköztek, illetve ez egy vitás kérdés volt. Én portugál vagyok, és természetesen a mi országunk és az ön országa hasonló helyzetben van a kiigazítási programokat illetően. Szeretném meghallgatni a teljesített eh, kiigazát, kiigazítási programokat, hogyan lehet ezeket javítani, milyen kritikákkal illethetjük ezeket. Portugáliát illetően elmondhatjuk például, hogy megpróbáltunk a programkritériumoknak eleget tenni, és voltak strukturális deficittel kapcsolatos problémák, már ami az exportot illeti, de vannak más problémák is, mint például a fokozatosan növekvő munkanélküliség. Ez pedig mind egy olyan helyzethez vezetett, amely számunkra szociális szempontból fenntarthatatlan. Ön szerint tehát hol lehet javítani ezen a helyzeten? Második megjegyzésem, fölmerült a kérdés, hogy az IMF részt vegyen ezekben a programokban, vagy sem. Ön szerint az IMF, az IMF részvétele jó, avagy sem? Látja szerepét, avagy sem? Köszönöm. Válasz, igen, köszönöm szépen. Nos, az ír kalapomat föltéve valóban azt mondhatom, hogy nagyon sok közös tapasztalattal rendelkezünk, és közös rendszernek kellett eleget tennünk Írország és Portugália esetében. Ugyanazoktól, ugyanazok a gondok, ugyanazok a problémák merültek fel a két ország esetében. A programok kiigazítását illetően véleményem szerint a programok ö, trojka általi ö, kommunikációján lehetett volna javítani tehát már rögtön a korai szakaszban ezeket a bizalmi kapcsolatok kialakítása követte trojkán belül, illetve a kormányminiszterek között, és csak ekkor indult be igazából a kommunikáció. Szerintem az IMF nagyon fontos a programokat illetően, széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek, míg az Európai Uniónak nincs tapasztalata a bailout programokban. Ugyanez vonatkozik az LKB szakértőire, hiszen vannak olyan területek, ahol az ő szaktudásuk jelentős. Számomra fontos az, hogy az IMF benne maradjon ezekben a programokban. Az is jó lenne, hogyha a program végén a, ezek az országok a piachoz való hozzáférését biztosítanánk, és más modellekre lehetne áttérni, hogy ne esünk csöbörből vödörbe, és ne kerüljünk újra és újra bele a kipukkanó lufiba. Bizonyos gazdaságok fejlődését a költségekre, a gazdaságra, az oktatásra, a vállalkozó szellem fellendítésére, kell építeni, valamint a modern iparágak új technológiájára, hiszen a következő generáció munkáját ez vezérli majd. Ez azt jelenti, hogy azt szeretném, hogy az Európai Unió eh, inkább elkerülhesse az ilyen programokat a jövőben, nem pedig azok javítására törekedjen. A következő hozzászóló a BRD jelentés készítője az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Gratulálok az ír elnökség eredményeihez. Sajnáljuk azt, hogy nem sikerült a múlt pénteken előrelépést elérnünk. Remélhetőleg erre sor kerül majd ezen a héten. És pontosan ezért szeretném öntől megtudni azt, hogy hogyan tekint, hogy megalapodásra jutunk, amit ön úgy válaszolt fel, mint rugalmassági kérdést. Hibás lenne azt mondani, hogy ez az a különbség, amely az euró, illetve nem euró országok között áll fent, hiszen itt arról van szó, hogy hogyan lehet alkalmazni a rendelkezésre álló forrásokat, még azelőtt, hogy egy adott probléma egy tagállamban egy európai problémává váljon. Itt nem csak a mentőcsomagokról van szó, a bail-in eszköz nagyon fontos, és itt mindenképpen előnyökre ellenek a jövőre vonatkozólag. De vannak olyan helyzetek is, amikor ez nem elegendő, nem segít, vagy nem is lehet ezzel élni, mert igazából ez még rosszabbá tenné a gazdasági helyzetet. Tehát inkább itt sokkal szélesebb eszköztárral kellene rendelkezni azért, hogy elérjük azt, hogy minden kormánynak lehetősége legyen arra, hogy a saját gazdaságát stabilizálhassa. Szerintem az Európai Parlamentben elértük már ezt az egyensúlyt, nem azt mondjuk, hogy vagy-vagy. Mi azt szeretnénk elérni, hogy legyen a bail-in, és hogyha ez nem elegendő, akkor legyen egy állami fellépés, amit már láthattunk más esetekben, viszont ez nem mindig jól történt, mert azt is biztosítani kell, azt is, hogy hogyan fogunk bánni ezzel a, az állami beavatkozással, az adófizetők pénzét garantálni kell a következő fázisban is. Tehát szeretném, hogyha megvizsgálná jobban az Európai Parlament megoldását ezen kérdéskörben, még szerda előtt, és a kérdésem az az egyszerűen, hogy megteszi ezt? Válasz. Személyesen én nem vitatom az ön nézőpontját. Az elnökség szerepe az ilyen esetekben az, hogy megfelelő közvetítő legyen, igazságos közvetítő legyen, és egy olyan megoldást találjon, hogy a bail-out és a bail-in is megvalósuljon, és ebben a területben kell megtalálnunk a kompromisszumot. Úgy gondolom, hogy mindannyian ismerjük azt a kifejezést, hogy túlságosan nagy ahhoz, hogy megbukjon. Nos, miért vonatkozik ez a bankokra? Azért, mert túlságosan nagy volt az esély arra, hogy ez magával viszi az egész gazdaságot, a bankok bukása. Tehát egy olyan helyzetet szeretnénk elérni, ahol a pénzügyi intézetek, a bankok már nem túl nagyok ahhoz, hogy megbukjanak, és ahol el tudjuk választalatbakat az állami kérdésektől. Meg kell törni ezt a, az ördögi kört, és ez volt az, amelynek alapján elkezdtük létrehozni a banki uniót. És amikor hozzákezdünk ehhez a gyakorlatban, tehát nem az adófizetők pénzével kell majd megmenteni a bankokat, hanem a banknak a saját erőforrásaikkal kell megújulniuk. Ez a bail-in. Tehát a részvényesekkel kezdeni. A különböző kötvényesekkel ismerjük ezeket a hierarchiákat, akik döntenek. Tehát eljött egy olyan időpont, amikor ez már káros lehet a gazdaság számára, sőt, az is lesz, hogy ez a megfelelő módja megoldásnak. És itt van még az a probléma is, hogy vannak olyan országok, amelyek megadóztatták az adófizetőket a banki intézményekkel kapcsolatban, és most nagy erőforrásaik vannak, amelyekkel az a céljuk, hogy a bajba jutott bankokon segítsenek, és itt regalmasságot szeretnének azért, hogy ezt a fajta forrást felhasználhassák. itt most nem a bail-in vagy bail-out kérdéséről van szó, hanem arról, hogy bizonyos esetekben fel nagyobbodna a probléma, hogyha nem lennének eurótagok. Tehát, ha a közlen kérdést akarom megválaszolni, akkor azt mondanom, hogy egy kompromisszumos megoldást szeretnék elérni, amelynek során bizonyos bail-in mandátumot ki lehet aknázni ahhoz, hogy a saját erőforrásokat felhasználjanak, és szerintem az elviekben már meg is állapodtunk, de most már a matematikai kérdésekről lesz, hogy ki mennyit mikor kap, és ez egy hosszú éjszaka lesz majd szerda éjjel, de optimista vagyok annak tekintetében, hogy sikerül előrelépést elérnünk elnök. Hát utána majd még velük is meg kell állapodniuk. Gönár, ez egy nagyon fontos kérdés eh, volt, és ezért még egyszer kérdezhetsz, bár lejárt az időd. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos az, hogy a tanács eh, közös megoldást érjen el. Az is fontos, hogy megoldást eh, találjanak, hogy így kompromisszum jöjjön létre a tanács és a parlament között is, és ezért fontos az, hogy tudjuk mindannyian azt, hogy milyen különböző álláspontjaink vannak, és van egy általános megközelítés a tanácsban, és ez egy olyan fajta megközelítés, amelyel majd megoldást találhatunk a két társalkotó között is, és ezért nagyon fontos az szerintem, hogy önök lássák a mi érvénye, érveinket is. Most nem a bail-inről vagy a bail-outról van szó. Lesznek olyan helyzetek, bármilyen valutája is legyen valakinek, amikor bizonyos eszközök, amelyek elviekben jól működnek, bizonyos mértékben elegendőek lesznek, de lehet, hogy nem a valóságban, hiszen láthattuk, hogy rendszerszerű válságok voltak, és senki nem akar felelős lenni azért, hogy kizárjuk azt a lehetőséget, hogy a kormányok a, ezt a fajta rugalmasságot megkaphassák. Válasz, köszönöm. Én nem látok nagy különbséget elviekben. Az ön által felvázolt álláspont, illetve az én álláspontom között, de lehet, hogy van vannak kisebb különbségek, de igaza van abban, hogy nem jó az, hogyha van egy tanácsi álláspont, hogyha ez a parlament álláspontjába ütközik. Most pedig Annie Podimata következik a Szociáldemokrata frakció részéről. Sharon, για uh, Simveso, a Tintin Szizitisi συζήτηση Köszönöm. Kapcsolódnék akkor ahhoz, uh, amiről uh, eddig bankkonszolidáció témában beszéltünk, ideértve a feltőkésítést is. Azt gondolom, hogy ez a haladás, amit az előző gazdasági tanácsülés óta elértünk, az persze üdvözlendő, de azért maradt egy sor kérdőjel. Gondolok itt a feltőkésítés és a banki konszolidáció összekötésére nem teljesen világosak hogy nem teljesen világos, hogy milyen eh, előfeltételeket fognak ebben a végső eszközben támasztani. Nem volt világos az önnyilatkozatából sem. És eh, aztán egy másik kérdés merül itt fel, amely érinti az ön hazáját, az én hazámat, Spanyolországot, Portugáliát és Ciprust. Nos, ez a híres, eh, visszamenőleges hatályú végrehajtása a feltőkésítésnek, amely ugyan nem rendszerszerűen működik, hanem eseti alapon. Nos, ön szerint ez eseti alapon elfogadható, illetve elégséges, mert én úgy gondolnám, hogy először valami fajta feltételeket kellene megszabni, amelyek alapján az egyes eseteket kiválasztják, mert ha nincs ilyen, akkor hogyan döntik el a miniszterek, hogy eh, milyen eh, retroaktív eh, újratőkésítést vagy feltőkésítést és milyen esetekben fognak alkalmazni. Írország 2013-ban visszatér a pénzpiacokra, e, egyetérte, illetve elégedette azokkal a kompromisszumokkal, amelyeket eddig elértek. Nos, az a folyamat, amely az ESM bank feltőkésítő képességéről, illetve jogosítványairól szól. Nos, ez a folyamat, ez már egy pár hónapja zajlik. Volt egy munkacsoport, az eurócsoporton belül is zajlottak beszélgetések, és hogyha e-, ezt most megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a múlt szerdán az útmutatásokról volt egy egyeztetés, és azt is elmondhatom, hogy az irányelvekben nehezen sikerült beszuszakolni a visszamenőleges hatályt, de végül is benne van. Tehát ez a visszamenőleges hatály, mint lehetőség létezik eseti jelleggel. A fő vonalakban tehát meg sikerült állapodni. Az útmutatásoknál, de nyilván majd az első alkalmazáskor derül ki, hogy mi történik majd. Az ESM még nem bocsátott rendelkezésre pénzt bankfeltőkésítéshez, és az elkövetkezendő 12 hónapban ilyenre nem is számítanék, nem tudok ennél határozottabb választ adni. Ez egy olyan téma tehát, amely zajlik, amely folyamatban van. De én azt gondolom, hogy ami Portugáliát, Spanyolországot és Írországot illeti, a dolgok jó irányba haladnak, nyilván majd a gyakorlatban válik el, hogy hogyan működnek ezek a dolgok ténylegesen, végezetül az EPP részéről. Tiszen asszony! Köszönöm szépen. Két részt tudom osztani a kérdéseimet, hisz, mert Pudimáta asszony kérdései ugyanazok voltak, amiket én is feltettem volna. Én vagyok az egységes felügyeleti mechanizmus jelentéskészítő, és mindent megtettem annak érdekében, hogy lépést érjünk el, hiszen ez volt az egyik feltétele a bankok tőkésítésének. De általánosságban elnök asszony, szeretném, szeretnék gratulálni az ír elnökségnek. Persze nézhetjük úgy a poharat, hogy tele van félig vagy félig üres, de szerintem félig tele van a pohár. Nagyon-nagyon sokat dolgoztak, sok mindent elértek, egyetértek Gozesz koordinátorunkkal, hogy csak akkor fognak az emberek meggyőződni arról, hogy jó dolgozunk, hogyha vannak eredmények, de az eredmények majd jönnek, és ezért el kell magyaráznom, hogy miket tettünk meg annak érdekében, hogy jövőbeli eredményeket létrehozzuk. Konkrét kérdéseim jelentéskészítőként az SSM kapcsán az Ecofinon mindent megnézték-e azt, hogy azon nem eurótag tagállamok gondolkodnak azon, hogy esetleg csatlakozzanak-e az egységes felületi rendszer, mechanizmushoz. Második kérdésem, mit gondol arról, hogy az ECOFIN mikor lesz képes arra a leghamarabb, hogy konszenzusra jusson arról a javaslatról, amit a parlament és a tanács megtárgyalt. Lehet, hogy van arról információ és mi történt az elmúlt legutolsó ülésen a közös konszolidált társasági adóalappal kapcsolatban ön is említette a kis listáját. Tudom, hogy Írország nem annyira támogatta ezt, én is jelentéskészítője voltam ennek a témának, és itt nem tárgyaltunk együtt, mert itt a parlamentnek csak véleményhozó szerepe volt, de tudom, hogy az adócsalás, illetve az agresszív adótervezés kapcsán semmit nem olvastunk a konszolidált társasági adóalapról, pedig ezzel is fel lehetne lépni az agresszív adótervezéssel szemben. Tehát kérdezném, hogy mi történt ennek kapcsán, hogy mi, hogyan áll a helyzet a tanácsban a konszolidált társasági adóalappal kapcsolatban. very much, and as rapporteur for the... És köszönöm szépen, köszönöm jelentéskészítői munkáját is az SSM kapcsán is, az egységes felügyelet kapcsán is. A bizottság az orvosattörlesztési alapról már készíti a javaslatát, hamarosan ez megjelenik, és aztán majd látjuk, hogy hogyan fog működni az opt-in mechanizmus, ezt meg kell várnunk, és már akkor meglátjuk, hogy hogyan áll a dolog. Az adókerüléssel kapcsolatban itt gazdasági nemzetközi vita kapcsolódik ehhez. Sok munkát végeztünk az adókerüléssel, adócsalással kapcsolatban például a megtakarítási irányelv tekintetében, vagy a csalásellenes jogszabályokkal kapcsolatban az társasági adóval kapcsolatban inkább az OECD illetékes, mint az EU. Együtt dolgozunk velük szorosan. Szerintem mindenki egyetért abban, hogy ez egy olyan terület, ahol a megoldás a nemzetközi szinteken van, és nem pedig abban, hogy külön lépünk fel. Ami a konszolidált adólapot illeti, itt eh, is munkálkodtunk, remélhetőleg abban remélkedtünk, hogy májusban ezt le tudjuk zárni, viszont az előkészítő munka nem volt eléggé előhaladott, sokfajta ellentétes vélemény volt, hogy azt ön is tudja, tehát ez majd a litván elnökségre jut most már. De bizonyára, írként beszélve ismét, szeretnék, hogyha lépés történne ezen a területen, mert minden ország veszít jelentős mértékben pénzeket a jelenlegi rendszer miatt. Ivo Szöcsek is megérkezett. Nem akar hozzászólni? nehéz az, hogyha párhuzamosan mennek a dolgok, de hát meg volt a lehetőségünk, köszönöm szépen, ezzel véget is ér az eszmecserénk. Szerintem láthatják azt, hogy úgy gondoljuk, hogy sok mindent tettek, szerettük volna, még többet tettek volna a tanács részéről, de nagyon kemény tárgyalásaink voltak, de nagyon jók voltak ezek a tárgyalások, és sikerült jó eredményeket elérnünk ezek végén. És reméljük, hogy tudjuk folytatni majd a sikerek útját, és remélhetőleg a mandátum végén egy nagyon is jó jog, jogszabály, jogszabályokat láthatunk. Ezzel véget ért az ülésünk, következő ülésünk július 8-án lesz 3-tól, illetve július 9-én kedden 9-től, majd 3 órakor. Jaj, nem. Igazából hétfőn 14.30-kor kezdünk, azért, hogy legyen elég időnk. Az LKB e elnökével a párbeszédre. Nunan úr Köszönöm ezt a párbeszédet, és sikerült eh, valószínűleg előre mozdani számos dokumentumot mindannyiunk előnyére. Szeretnék köszönetet mondani a különböző jelentéskészítőknek, és minden ekon tagnak, mert véleményünk szerint valóban óriási előlépést tettünk, és ez nem jöhetett volna létre az együttműködés nélkül. Köszönöm szépen mindenkinek!